Hölgyeim és uraim, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, mondja az elnök úr. Right, well, good morning, uh, ladies. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! örömömre szolgál, hogy a belső piaci szakbizottság ülését megnyithatom. Csak a formalitásokon szeretnék keresztül menni nagyon gyorsan. Ma délelőtti ülésünkkel elsősorban a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos irányelvel fogunk foglalkozni. Kérném először is, hogy a napi rendet hagyják jóvá. Nincsen ellenvetés, rendben van, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. Volt egy koordinátori ülésünk ma délelőtt, ezt folytatjuk egyébként ma délután is. A koordinátorok ülésén született döntésekről, tehát holnap fogok beszámolni, és a korábbi ülésünk jegyzőkönyvét el kell most fogadnunk, szeptember 28-29 és október 6-i ülésünk jegyzőkönyveit. Egyetértenek ezekkel? Úgy tűnik, hogy igen, nagyon szépen köszönöm. És akkor most térjünk át rögtön a ma délelőtti munkánkra, és először is szeretnék köszönetet mondani Barbara Weilernek, a jelentéstevőnek, aki nagyon keményen dolgozott, itt ül mellettem egyébként a pódiumon, és nagyon örülök, hogy megszervezte ezt az eseményt. Baldassare úr munkáját is szeretném méltatni, aki a jogi szakbizottság jelentéstevője, és a megerősített együttműködés keretében fog egy véleményt készíteni a témával kapcsolatban, úgyhogy nagyon örülök, hogy eljött ma délelőtt hozzánk és hogy részt vesz ezen a meghallgatáson. Különösen nagy örömömre szolgál, hogy rendkívül tiszteletre méltó szakértőket üdvözölhetünk. A programban egyébként benne is van a névsor, és Különösképpen szerettem volna Brickman urat üdvözölni, illetve Brickman asszonyt a bizottság részéről. Nem is tudom, hogy miért ültették önt olyan távol a szakértőktől. Úgy tudom, hogy a főigazgató helyettes asszony is itt szeretett volna lenni ma, de nem érzi jól magát, úgyhogy ezért ön jött el, és a dossziéval kapcsolatban pedig már egy hatástanulmányt készítettek, amit ön már bemutatott nekünk. A titkárság arra emlékeztetett, hogy az ITRE bizottság részéről Diantrelesz úr is jelen van, ő is véleményt készít, majd ebben a témában önt is üdvözlöm. Tehát, ahogy látják, nagy érdeklődésre tart számot ez a dosszié az ITRE és a Juri Szakbizottság részéről. A meghallgatás egy jó lehetőség számunkra, hogy a szakbizottságok jelentéstevői meghallgathassák azokat a bizonyítékokat, illetve javaslatokat, amelyeket az érintett felek, illetve a szakértők tárhatnak elénk, illetve a bizottsággal is együttműködünk a továbbiakban is, most, hogy a parlament véleményét készítjük erről a rendkívül fontos javaslatról. Egészen biztos vagyok abban, hogy sikerül majd ülést lezárnunk. Jelentéstevőnket, Weiler asszony szeretném felkérni először is arra, hogy egy bevezetőt tartson, illetve munkadokumentumát tárja elénk, amely szintén rendelkezésre áll. Azt hiszem, hogy mindenki ezt megkapta, a legtöbb nyelven rendelkezésre áll. Barbara, tessék, megadom neked a szót. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Valóban Köszönöm a bevezető szavakat. Igen nagy lehetőség számunkra ez a meghallgatás, hogy a szakértők véleményeit megismerhessük. Igen, értékes információkat várunk az Európai Unió számára, és információ, információ dús lesz ez a mai meghallgatás. Érdemben kell megvitatnunk ezt a témát, a tényekre kell hagyatkoznunk, és a médiában hallottam, azt, hogy ezen irányelv módosítási tervel valahol amerikaivá kívánnánk tenni az európai helyzetet. Nos, a tény az, hogy az első irányelv, amely 2000-ben került bevezetésre, sajnos nem érte el a kívánt eredményeket. A bizottság, a tanács és az Európai Parlament is azt szerették volna, hogyha bizonyos dolgok mind a vállalkozások világában beindultak volna, de ez nem történt meg. Olyan likviditási cashflow problémákkal küzd minden egyes ország, ma Európában nem csak Németország, amely igen súlyos, és ezt a likviditási problémát figyelembe kell venni. A kis és középvállalatok számára az még inkább problémát jelent, hiszen jelenleg pénzügyi válság időszakát éljük. Mindez csak felerősíti a nehézségeket. Ezen körülmények között egyre több csődeljárást él meg a vállalkozások világa, és nagyra értékeljük a bizottság és az Európai Tanács azon törekvését, hogy a helyzeten javítson. Az új javaslat csal kapcsolatban egész sor változtatásokról van szó. A munkadokumentumban mindezt bemutatom. Itt a jelenlegi irányelv átdolgozásáról van tehát szó ebben az új javaslatban, és egyfajta ö, ö, új ö, vállalkozói kultúrát kíván bevezetni ez az átdolgozott irányelv a vállalkozások világában. A jelenleg javasolt irányelvek nem elégségesek. Nemzeti szinten is mindenképpen foganatosítani kell még új intézkedéseket ahhoz, hogy sikerre vihessük ezt a vállalkozást. A határozatokat, a döntéseket mindig a megfelelő szinten kell meghozni annak érdekében, hogy szarván ragadjuk a nehézségeket. Egész sor ö, kérdést vetettem föl a munkadokumentumomban. Kialakult végleges véleményem, konszenzuson alapú véleményem, még nem nincs nekem jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Itt inkább gondolatébresztő munkaanyagról van szó ami a hatóságokra vonatkozó szabályokat és a vállalkozásokra vonatkozó szabályokat illeti, valahol a magán szférában kevésbé kötelező érvényű szabályokról van szó, mint a, mint a közszférában, és ez egy kicsit eltérő kezelést jelent. A hatástanulmányból kitűnik, hogy egész sor vállalkozás egyelőre nem mer. Nem mer még olyan eljárást indítani, amely szükséges lenne ahhoz, hogy behajthassa, vagy behajthassák a, a tartozásaikat. Miért? Mert félnek a retorzióktól, félnek a következményektől. És ennek az új irányelvnek, vagy átdolgozott irányelvnek hála, úgy érezzük, hogy a tudatosság fokozását is el- elérhetjük, és tájékoztathatjuk magát a magánszektort jobban informáltá válnak a kis és középvállalatok, és így tudatára ébrednek annak, hogy mire van joguk, mihez van joguk, mit kérhetnek, milyen jogokat érvényesíthetnek azon vállalkozói partnereikkel szemben, akik nem fizetnek időben. Ez egy kötelezettség. És innen fakad a késedelmi díj, mint olyan megfizetésére vonatkozó javaslat is. Egy másik kérdést is felvetnék, amely igen nagy jelentőséggel bír számomra. Itt arról van szó, hogy az irányelvbe integráljunk bele olyan gazdasági szereplőket, amelyek ő, szociális szolgáltatásokkal foglalkoznak. Nos, eh, nos nyilván ez Nos, nyilván ezt ki fogjuk majd még egészíteni. Külön eset vonatkozik a kórházakra. Nagy, orsz, eh, nagy nagyon sokszor előfordul, hogy különböző tulajdonban lévő, vagy vegyes tulajdonban lévő kórházak vannak a városokban, lehetnek ezek privát, illetve köztulajdonban, vagy vegyes tulajdonban, és nem igazán látjuk az okot arra, hogy ezeket másféleképpen kezeljük. A kórházaknak nagyon különleges megbizatásuk van, az alapellátásokat kell tehát az alapellátásoknak kell megfelelniük. Végezetül pedig még beszélnék az Európai Bizottság által javasolt kártalanításokról, illetve kártérítésekről, illetve azokról a kifizetésekről, amelyek a behajtás költségeit érintik. Ezzel kapcsolatban is azt várom a mai meghallgatástól, hogy mellette és ellene szóló érveket halljunk. Az 5% szerepel a javaslatban, nem tudom, hogy ez megfelelő összeg. Egyes kisebb cégek azt mondják, hogy ez a minimum, a önkormányzatoktól pedig azt halljuk, hogy ez a maximum, ez túl sok, so, sőt, ez már túl sok de hát valamilyen mm, kompromisszumra kell jutnunk, és azt várom a mai meghallgatástól, hogy konszenzus találunk, valamilyen középutat találunk, hogy az irányelv megvalósulhasson, hiszen egy dolog világos, nagyon nagy szükség van erre az irányelvre, és még egyszer elmondanám, hogy nem az Európai Bizottság elrugaszkodott adott ötletéről van szó, hanem a kisvállalkozói intézkedés csomag egy részéről, amelynek a kialakításában a cégek is részt vettek, a vállalkozások is részt vettek, és a vállalkozások kifejezték azon kívánságukat, hogy erre kerüljön sor ennek az irányelvnek az elfogadására mindenféle jogi eh, finomság eh, mellett ezt persze figyelembe kell venni. Nagyon sok eh, kis, közepes, vagy akár nagyobb vállalkozás is van, amely a késedemes fizetés következményeit el kell, hogy szenvedje. Úgyhogy ezen a meghallgatáson erre kell koncentrálnunk, erre a kérdésre kell koncentrálnunk, és ezt a helyzetet kell megszüntetnünk. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan bemutatta az anyagot és a munka dokumentumot is, és most megadom a szót a kollégánknak, a jogi szakbizottságtól, hogy Batiszári úrnak, hogy elmondja a véleményét és kommentálja az eddig elmondottakat. Tessék. Saluto, saluto la relatrice Weiler, i rappresentanti. Nagyon szépen köszönöm, és Üdvözlöm Önt, az előadóasszonyt, és mindenkit a teremben, a különböző ö, felek képviselőit. Engedjék meg, hogy ö, az ITRE bizottságnak, meg, az IMKO bizottságnak megköszönjem, hogy ezt a meghallgatást most megszervezi, mert igen jelentős jogalkotási javaslatról van szó. Annál is inkább, hogy pénzügyi és gazdasági válság időszakot élünk. Az érdemben nem mondanám most el, hogy mi mik a célok, mi a tartalma az irányelvtervezetnek, hiszen erről az előadóasszony már ö, beszámolt. Én itt a kritikus aspektusokról szeretnék szólni, annak érdekében, hogy mint egy vitaindítóként mindenkit a teremben felkérhessek, hogy egy konstruktív, építő vitát, eszmecserét folytathassunk ma, és dinamikus megoldásra jussunk, amely kiegyensúlyozottan minden egyes szükségletet figyelembe vesz. Először is azt szeretném kiemelni, hogy a hatóságokat jelentősebb módon szankcionálja a jelenlegi átdolgozott irányelvtervezet, mint a régi irányelv. Ennek oka az, hogy a hatóságok nem ugyanolyan pénzügyi, gazdasági nehézségeknek vannak kitéve, mint a vállalkozási szféra. Ráadásul a pénzügyi háttér, mint olyan, amelynek célja az, hogy a közbeszerzéseket finanszírozza, például 2007-ben az állami szféra szintjén 1943 ezer milliárd eurót tett ki az EU-ban, az EU 27-ekben. Ez egy óriási összeg. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy a szövegben hatóban kell megvizsgálnunk egyes aspektusokat, mint például a hatóságok kérdése. Jelenleg 30 napos fizetési határidőre történik utalás a szövegben, és a késedelmes fizetés e, elleni küzdelemre bizonyos eszközöket nevesít a tervezet. Persze azt a lehetőséget is be kell vezetnünk, hogy ettől a szabálytól el lehessen térni. Ezt világosan, egyértelműen kell megtenni annak érdekében, hogy elkerüljük a leonin záradékkal való élést, ami azt jelenti, hogy a határidőn túli fizetést elkerülhessük. Az ötödik cikk harmadik bekezdésében például lehetőség mutatkozik arra, hogy az ilyen 30 napos határidőn túlléphessünk. Az ötödik cikk negyedik pontja szintén egy eltérést, derogációt tesz lehetővé, Persze, ha ezek az úgynevezett különleges feltételek, mint olyanok léteznek, vagy bizonyos körülmények léteznek, akkor a fizetést objektív okok miatt csak hosszabb idő alatt lehet lebonyolítani. Ha mindezt átgondoljuk, akkor magára arra az elvere is gondolnunk kell, hogy a szerződő felek szabadok, szabadon tudnak más szerződéses feltételeket is meghatározni. De hogyha ezen feltételeket nem nevesítjük szó szerint, akkor bizony rendszeresen lehetőség van arra, hogy az egyes szerződő felek megsértsék a szerződéses feltételeket és bizonyos vállalkozások, monopólium jellegű vállalkozások és hatóságok is visszaélhetnek ezen helyzetekkel a kis és középvállalkozások ellenében. Ami ami a, a hatos cikket, a nagymértékben tisztességtelen szerződéses feltételeket illeti, hogyha az irányelvet csak a nagy mértékben tisztességtelen szerződéses feltételekre korlátozzuk, akkor az irányelvet csak kivételes esetben tudjuk majd végrehajtani. Pedig én úgy gondolom, hogy ezen irányelvnek a célja az kellene, hogy legyen, hogy igen, világosan határozza meg és mondja ki, hogy egy adott helyzet akkor tisztességtelen, hogyha e, hátrányokkal, súlyos hátrányokkal jár az egyes gazdasági szereplők számára. Azt is tisztázni kell továbbá, világosabban, hogy hogyan lehet behajtani a, az adott tartozásokat. Pontosítást szeretnék kérni a kettes cikkel kapcsolatban. A kettes cikk kettes pontja például meghatározza azt, hogy hatóság a 2004 per 18 EK irányelvben meghatározott bármely ajánlat kérő hatóság. Itt a 2035-ös irányelvről és a 2017-esre is utalni kellene. Köszönöm. Köszönjük szépen ezeket a rendkívül, rendkívül hasznos javaslatokat és megjegyzéseket, és most pedig a meghallgatásról hadd szóljak néhány szót. Két részre osztjuk a meghallgatást. Három szakértőnk lesz. Sajnos a lengyel szakértő nem tudott csatlakozni hozzánk, arról lett volna szó, hogy a legfőbb kedvezményezettekre hogyan hat ez az irányelv, főleg a kis és középvállalkozásokról van szó tehát. A az ipari bizottságot is érdekli ez a téma, és különös tekintettel odafigyelnek ugye a kis- és középvállalkozások helyzetére, tehát a szakértőket meg fogjuk hallgatni, illetve az ipari bizottság véleményét is meg fogjuk hallgatni. A második részben pedig a közhivatalok képviselőit hallgatjuk meg. A jelentéstevő már elmondta azt, hogy az új javaslat különösen, oda, különösen hat a közhivatalokra, a hatóságokra, úgyhogy az ő véleményüket is meg szeretnénk hallgatni. Ben Butters van itt a szakértők részéről, az, a Eurochambre igazgatója, ez egy kamara, európai kamara, aztán Hugh Hendrix van itt, Eh, egy eh, egy európai testületet képvisel, eh, amely szintén kis vállalkozásokat, vállalkozásokat fog össze, illetve Matteo Carlo Borzano van még itt a Business Europe részéről. Kiváló technológiával rendelkezünk, úgyhogy tudunk segíteni ebben. Megadom az szót az első hozzászólónknak, E, aki kb. 5 percig fog beszélni, és aztán e, folytatódik a meghallgatás. Addig pedig megnézzük, hogy hogyan működik a technológia, úgyhogy néhány másodpercet még tudunk adni az előadónknak, hogy felkészüljön. Köszönöm szépen, Málkam, köszönöm szépen mindenkinek a meghívást, a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, Weiler asszonynak és szeretnék köszönetet mondani és gratulálni a szakbizottságnak. Nagyon örülünk annak, hogy ezt a meghallgatást kezdeményezték, és hogy ilyen nagy figyelemmel követik ezt a témát és hatásvizsgálatot is készítenek, amely kiváló precedenst jelent az egész parlament számára. Szerintem ez kiváló gyakorlatnak tekinthető, és mindenképpen követendő. Weiler asszony már beszélt arról, hogy mennyire sürgős ez a kérdés, ezt eh, én is szeretném hangsúlyozni, és néhány statisztikával szeretném ezt alátámasztani. Tavasszal készítettünk egy felmérést, és ott számos sok adatot tudtunk gyűjteni, márciusban, áprilisban, és kiderült, hogy 43%-kal növekedett a késedelmes fizetés a közbeszerzések területén, és a magán ügyfeleknél pedig 60%-kal növekedett a fizetési határidő. Különösen meglepett bennünket a közszféra közszféra mm, jellemző szám, bár ez alacsonyabb, mint a magánügyfelekre vonatkozó késedelmes fizetés, de teljesen ellent mond annak a politikának, hogy a KKV-k életét szeretnénk javítani, könnyebbé tenni, és az ő rájuk nehezedő terheket könnyíteni, közben pedig nem fizetjük ki a szolgáltatásokat és az árukat, tehát ezek ellent mondanak egymásnak. Ezzel egy időben egyre nehezebb a KKV-k számára a, hozzáférni a hitelezéshez, finanszírozáshoz, egyre szigorúbbak a feltételek, és emiatt nagyon nagy problémákkal küzdenek a KKV-k a pénzügyi piacon. A KKV-kat tehát mind a két oldalról nyomorgatják. Úgy gondoljuk tehát, hogy minél gyorsabban kellene haladni ezen a területen. Az Európai Bizottság nem igazán gyorsan foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezt kritikusan tekintettük, illetve aztán, amikor megszületett a kisvállalkozói csomag, illetve a gazdaságélénkítő terv, hát ez későn érkezett, későn született meg, egybeesett aztán az európai parlamenti választásokkal, ami miatt meg kellett várni, hat hónapot kellett várni, még a parlament és a saját véleményét el tudta mondani, míg fölállt az új parlament, és ez mind a válság alatt történt meg, úgyhogy nagyon sok időt vesztettünk, úgyhogy gyorsan kellene haladni. Ennek az irányelvnek a hatájáról vitázhatnánk ugyan, de jó lenne, hogyha nem vitáznánk, mert hogyha erről kezdjük eh, meg a vitát, akkor még tovább eh, késünk eh, a szabályozással. Sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, és én arra fogok koncentrálni, hogy az Európai Bizottság mit tett le az asztalhoz, amit nek nagyon örülünk, hogy ezt letette az asztalra, de azért ezen még sokat lehet javítani. Meg kell néznünk, hogy milyen messze megy ez az irányelv, de talán erre majd máskor is visszatérhetünk. Nos, nagyra értékelem az Európai Bizottság javaslatát. Ez az irányelv az eredeti irányelv ugyanis a 2000-es irányelv nem volt hatékony, úgyhogy nagyon nagy szükség volt az új irányelvre. Három megjegyzésem lenne, érdemi megjegyzésem lenne először is. Nagyon fontosnak tartjuk és üdvözöljük a kulcsfontosságú témáját ennek az anyagnak, amely az üzleti szféra és a közféra közötti késedelmes fizetésekre koncentrál, a 30 eh, százalékos, 30 eh, napos eh, fizetési határidőt elfogadhatónak tartjuk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közférát bevonjuk ebbe, az irányelv hatája alá bevonjuk. Az optátról is beszéltünk, melyek azok a cégek, vagy melyek azok a az intézmények, amelyek kivételt élvezhetnek, erről beszélhetünk nyilván, de úgy gondoljuk, hogy sokkal világosabban kell meghatározni azt, hogy mi az, ami különleges körülménynek számít, amely indokolja azt, hogy hosszabb időre, mm, időben állapodjanak meg fizetési határidőben ugye, hogyha a kisújunkat nyújjuk, akkor a, nyújtjuk, akkor a karunkat fogják megragadni, úgyhogy nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre. Tehát, hogy nyilván a közszféra, illetve az egyes hatóságok saját értelmezésükben hajthatják végre ezt a rendelkezést, és ez elég veszélyes lehet. Látom, hogy már az öt perc letelt, de nézzük meg a a behajtási költségeket. Az általány összeg szerintünk nem arányos, szerintünk fontos, hogy legyen általány összeg, de legyen arányos nem gondoljuk, hogy az egyméret mindenkire jó elvet kellene használni itt. Az utolsó pont pedig, az, amit el szeretnénk, el szeretnénk mondani, az az, hogy nagyon pragmatikus, rövidtávú megoldásokra van szükség. Mi egy új tervet is mm, bekezd, egy új tervbe eh, kezdtünk, amelynek a lényege az, hogy felvilágosítjuk a vállalkozásokat arról, hogy eh, mire van jogosultságuk, eh, mi mindent tudnak elfogadni, milyen intézkedéseket tudnak hozni annak érdekében, hogy ezeket az aggasztó trendeket megállítsák elnök. Köszönöm szépen az előadónknak, nagyon világos volt az előadása, és köszönöm, hogy a bevezetőt megtartotta. Ami a tagállamokat illeti, hadd mondjam el, hogy itt van a tanács a svéd elnökség képviseletében, képviselete alatt, és azt is tudjuk, hogy a spanyol elnökség is szorosan követi ezt a kérdést, hiszen ő rájuk fog jutni a dolog oroszlán része. Most akkor haladjunk tovább, és megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a mini meghallgatást, és köszönöm, hogy lehetővé teszik, hogy elmondjuk a véleményünket ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Először is mindig is hangsúlyozta, eh, hangsúlyozták a képviselők, a jelentéstevő is, hogy eh, kiegészítő intézkedésekkel eh, kell kísérni a késedelmes fizetés elleni fellépést. Mindenkinek vállalnia kell a saját felelősségét, de a jogszabályalkotás egyedül nem fogja megoldani ezt a problémát. Viszont a jogi keretet javítani kell. Ez teljesen világos. Annak ellenére, hogy jó szándékai voltak az Európai Bizottságnak, és üdvözöljük ezt a javaslatot, de ez még nem ideális a vállalkozások számára, úgyhogy nagyon sokat lehet ezen még javítani. Ami az irányelv hatáját illeti, a B2C hatályt, a hatályt ki kellene bővíteni, ki kellene egészíteni, minden, minden tranzakcióra. Nincsen objektív ok arra, egyáltalán, hogy ugyanazt a helyzetet, tehát a számla kifizetését különböző képpen ítéljük meg. A fogyasztóknak a fogyasztók körében elterjedt az a gyakorlat, hogy nem fizetnek, és abban bíznak, hogy a hitelező, vagyis a szolgáltatás nyújtó nem fogja őket beperelni, mert ennek olyan magasak a költségei. Főleg ez az építői ágazatban terjedt el. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni időben kell kifizetni a számlákat. Az irányelv hatájának a kibővítése, bővítésének semmi köze a fogyasztó védelemhez. A fogyasztóknak vannak persze alapvető jogaik, na de alapvető kötelezettségeik is. A második pont a közférára vonatkozik, erre már utalt Pateszáre úr. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közszféra időben fizessen. Az Európai Bizottság szándéka, tehát az, hogy csökkentse a fizetési határidőt a, a közféra részéről, de nincsen ok arra, hogy 30 napnál több legyen a, kifizetési hat, a fizetési határidő. Főleg a textil ágazatban érvényes ez. A köz szférában is érvényes az, hogy a különös körülmények fennállása esetén hosszabb határidőt lehet meghatározni. A KKV-knak azonban nincsen valódi tárgyalási hatalmuk, nincs jó tárgyalási helyzetük a közszférával szembe. Attól azt is gondoljuk, hogy a kivétel túlságosan általános érvényű, és ki fogják ezt használni, rossz célra fogják használni ezt a közférában. És mit lehet elfogadni jó indoknak? Ugye ez felmerül ez a kérdés, és a közféra ezt maga fogja értelmezni. Gyakorlatban azt gondoljuk, hogy 30 nap az elfogadható fizetési határidő, és ez alól lehet mondjuk kivételt megállapítani. Hogyha, legyen, hogyha lesznek kivételek, akkor azok tényleg indokoltak legyenek, és korlátozottak legyenek maximum 60 napban lehet ezt meghatározni. A, más, a harmadik pont a B2B viszony. Nos, itt eh, ezzel kapcsolatban felmerült eh, az, hogy a behajtás költségeit eh, is ki lehet számlázni, és érdekelté kell tenni a hitelezőket arra, abban, hogy a késedelmes fizetés ellen fellépjenek. Azonban gyakran a KKV-k számára ez nem lehetséges, hiszen figyelembe kell venniük a kereskedelmi kapcsolataikat a nagyobb cégekkel. Az az, az időszak, amely arra vonatkozik, hogy mennyi idő alatt fizetik ki a számlákat egymásnak a magánvállalkozások, ez is maximum 60 nap kellene, hogy legyen. És nem szabad kihasználni a szerződés szabadságának alapelvét. Egyre rosszabb a helyzet a gazdasági válsággal. Látjuk, hogy a KKV-kat különösen, különösen hátrányosan érinti ez a gyakorlat nem mondhatjuk azt, hogy a szerződés kötés szabadsága mm, megvalósul, mert vannak olyan vállalkozások, amelyek olyan hatalommal rendelkeznek, hogy ő mellettük a KKV-knak már nincsen igazi tárgyalási alapjuk. A vállalkozások tárgyalásokat folytathatnak ugyan elvileg árakról, árengedményekről, stb., de olyan nyomást gyakorolnak a KKV-kra, hogy ez az alapelv valószínűleg egyértelműen már nem érvényesül. A maximum fizetési határidőket, tehát a B2B kapcsolatokban is limitálni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon világos és nagyon átfogó előadást az OEAF álláspontjáról. Az utolsó hozzászóló pedig Borzani úr lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Én magam egy PowerPoint előadást készítettem. Nagyon rövid, remélem, hogy ezt mindenki látni fogja egyébként. Köszönöm, hogy megadták a lehetőséget arra, hogy a Business Europe álláspontját az önök, önök elé tárgyam. Matteo Borzani a nevem. Én a brüsszeli hivatalnak vagyok a képviselője, ez a Brüsszel Europe-nak az egyik tagja. Miről beszélünk most? Nagyon jelentős összegekről. 180 milliárd euró áll rendelkezésre, illetve állna rendelkezésre vállalkozók számára, hogyha a hatóságok a kintlevőségeiket 30 napon belül kifizetnék. Itt most, hogyha Olaszországról beszélünk, 60 milliárd euróról beszélhetünk, amit a, amivel a hatóságok tartoznak a vállalkozásoknak, és 5 milliárd euró pedig csak az olasz kormány részeben. Ez 12-szer kevesebb, mint amennyit az olasz kormány fordított arra, hogy kilépjen a válságból. Nagyon röviden a következő dián azt láthatjuk, hogy a hatóságok és vállalkozások közötti szerződéseknél átlagban a kifizetések mennyi ideig tartanak. Az első három tagállam már megfelel a javaslatnak, de az összes többi tagállamnak jelentősen javítania kell a kifizetési magatartásán, főként pedig Görögországra, Spanyolországra, Portugália, Olaszországra gondolok. Az egészségügyi ágazat az egyik legkritikusabb, ez a következő dia egyébként. Itt az összegek sokkal problémásabbak, ugyanis 2009-ben átlagosan körülbelül 300 napos késedelemről beszélhetünk. Ez nemzeti adat, ugyanis, hogy a regionális adatokat nézzük, ezt azért nem írtam fel, mert csak 5 percem van, itt akár már 600 napos késedelemről beszélhetünk. Tehát, hogyha mindezt figyelembe vesszük, az első megjegyzésem az, hogy általában támogatjuk a javaslatot, és támogatjuk azt, hogy különbség legyen a B2B és a vállalkozások és a hatóságok közötti szerződésekre. Miért? Ez a következő dián van. Azért, mert a hatóságok nem köthetnek szerződést anélkül, hogy előzetesen a költségvetésükben ne szerepelne az az összeg. Aztán pedig, mivel a bevételük egészen biztonságos, és általánosságban sokkal hosszabb ideig tartanak a, kifizetés, a késedelmes kifizetések. Tehát, hogyha a betegség maga komolyabb, akkor a gyógymódnak is sokkal határozottabbnak kell lennie. Aztán a második megjegyzésem, hogyha nincsen különbségtétel a KKV-k és a nagyvállalatok között, ez helytelen, ugyanis ez torzítja a versenyt, ugyanis a KKV-k az integrált ellátási láncokban általában beszállítói, alapvető fontosságú beszállítója nagyvállalkozóknak, és a nagy szerződések a KKV-k számára elérhetetlenek. Aztán egy következő megjegyzés, és ez elhangzott egyébként már az OEAPME képviselőjétől is, hogy semmilyen kivételt nem szabad biztosítani a konkrét ágazatoknak, ugyanis ez Pandora szelencéjét megnyitná, ha ezt megnyitjuk, akkor tulajdonképpen meggyengítjük magát a javaslatot. Ehelyett arra kéne törekednünk, hogy a megfogalmazást és a struktúrát javítsuk az ötös cikkben. A megfogalmazást is ugyanis pontosnak kell lenni, és még a struktúrát is javítani kellene. ha pedig indokolt a hosszabb fizetési időtartam, akkor a szükségesség elve alapján kell azt indokolni. Szerintem ez jogi szempontból kötelező bérvényű, és mindenképpen határozott időtartamokat kell meghatározni. Aztán pedig pontosításokra van szükség, 30 napról beszél, de 30 naptári napról, vagy 30 munkanapról. Azt hiszem, hogy a bizottság itt naptári napra gondolt. Aztán a hatóságok meghatározása. A 2004 per 18-as irányelv 1.9-es cikkében szerepel ez, illetve a 2004 per 17 2.1-es cikkében. És a struktúrát is javítani kell, ugyanis a 3-as, 4-es cikk például csak a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozzék. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy 5 percig beszélt csupán, és hogy ilyen kitűnő információforrás biztosított számunkra. 270 nap az olasz egészségügyi ágazatban a kifizetések általános időtartama, hát remélem, hogy ez azért javul a jövőben, de biztos erről még hallunk megjegyzéseket. Következenek akkor a kérdések. Diantili szúrnak is szeretném megadni a szót, hogy a KKV-kről beszéljen, ugyanis tudom, hogy az ITRE bizottságot ez különösen foglalkoztatja, aztán pedig az árnyék jelentéstevőket meghallgatni. Kreuzmann úr biztos akart kérdezni róla szony Kozusnik úr, és aztán pedig a szakbizottságtól többen szeretnének hozzászólni, Gebhard asszony, Schwab, Buzói úr, Grég úr. Kérem szépen, hogy röviden fogalmazzanak, ugyanis szeretném, hogyha a panel tagjai tudnának válaszolni. Diantilis úr következik, ugyanis ő készíti a véleményt az ITRE bizottság részéről. She's Grazie, grazie Presidente. Saluto. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani és üdvözölni az előadóasszonyt, az elnök urat, és köszönöm, hogy lehetőségünk van arra, hogy ezen az eszmecserén részt vegyünk. Ez a mai eszmecsere egy olyan kérdéssel foglalkozik, amely igen nagy külön, külön fontossággal bír a kis és középvállalatok számára. Komoly ö, kockázattal kell, hogy szembenézzenek a kis és középvállalatok az Európai Unióban. Egyébként nagyok az Európai Uniós tagállamok közötti eltérések is. Néhány példát már hallottunk erre ma reggel. Például azok a vállalkozások, amelyek Dániában dolgoznak, általában átlagosan a, a számla kiállítását követő 37 napon belül fizetésnapnak Portugáliában viszont átlagosan 155 nappal később történik meg csak a fizetés. Olaszországban sem fényesebb a helyzet. A közegészségügyi ágazat igen nehéz körülmények között éli meg mindezt 138 napot kell válnunk, míg az átlagos érték körülbelül olyan 60-70 nap között van Európában. Miért is kell mindezt átgondolnunk? Azért, mert szinte magától értetődő, hogy mind a rendelkezések, mind a fizetési határidők óriási eltérése az Európai Unióban zavaróan hat a belső piacra és annak érvényesülésére. Az is magától értetődik, hogy az egyensúlyhelyzet, egyensúlyhelyzet megromlott nem is létezett az Európai Unió különböző tagállamai között, ezért Érthető az is, hogy a jogalkotó foglalkozik-e kérdéssel. Egy külön jelentős kérdésre szeretnék utalni, és ez azért fontos számomra, mert a vállalkozásaink jövőjét megingató kérdésről van szó. Drámai módon hiányzik ma a vállalkozásokban a cash flow, a készpénz és a likviditás hiány a nagyobb, de főleg a kisebb vállalkozások ö, ö, csődjéhez vezethet. A pénzügyi és gazdasági válság begyűrűzött Európába, és meghatározó szerepet játszik e válság mindabban, hogy az ipari ágazat különböző résztvevői milyen döntéseket hoznak. Egy olyan ágazatról van szó ma, amelynek igen nehéz, nehéz, ne, amely igen nehezen tud hozzáférni a hitelekhez, gondolok itt most a kis és középvállalkozásokra. Tehát a hitelhez való hozzáférés igen nehéz ma, különböző kötelmeket például számlázási kötelmeket is tiszteletben kell tartaniuk a KKV-knak, ezért külön köszönöm a bizottságnak, hogy megragadja a lehetőséget. Igen, a 2000 per 35-ös irányelvet meg kell erősíteni. Miért? Mert eredeti hatását nem érte el igazán, eredeti célját nem tudta megvalósítani, beteljesíteni, és bizonyosnak kell lennünk abban, hogy milyen kereskedelmi kapcsolatok alakulnak ki a magán és az állami szektor között. Itt gondolok most külön a fizetési határidőkkel kapcsolatos eltérésekre, derogációkra, a 30 napos fizetési határidőtől való eltérést milyen lehetőségek között lehet megvalósítani a jelenlegi javaslattal ö, szemben ö, azt preferálnám, hogy sokkal gyorsabban lehessen a rendelkezéseket ö, érvényesíteni. Végezetül pedig egy javaslattal hadáljak elő, amelyet a kis- és középvállalatok európai ágazata javasolt. Eredetileg jó lenne, hogyha a B2B, valamint a vállalkozási eh, és eh, hatóságokon túlmenően az ügyfelek, fogyasztók és a vállalkozások közötti kereskedelmi kapcsolatokat, kereskedelmi ügyleteket is lefedhetné ez az irányelv. A bizottság tehát ezen javaslatot beterjesztette, ezt pártolandó, támogatandó, de biztosítanunk kell azt is, hogy a jelenlegi jogi keretet javítani tudjuk. Jogbiztonságra van szükségünk, a derogáció kérdését át kell még gondolni, mert ez közvetlenül érinti a kis és középvállalatokat egész Európában. Köszönöm szépen! Várjuk akkor javaslatait az ITRE bizottság részéről, akkor jöjjenek az árnyék jelentéstevők. Azt hiszem, hogy nekik kell prioritást adnom, de elég kevés az időnk, úgyhogy ha valaki még szeretne hozzászólni, talán később. Jordan Hanslik asszony következik először is a néppárt részéről. Bardzo, panie przewodniczący. E, köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a, köszönöm mindazon előadóknak, akik előttem szóltak, és igen, érdekes információkat osztottak meg velünk. Ez is mutatja, mennyire fontos ez az irányelv mind a KKV-k, mind pedig a hatóságok számára. Egy kérdést szeretnék feltenni. Endrix úr számára. Remélem jól ejtettem a nevét. Nem tudom, jól értettem-e prezentációjából, hogy azt mondta, hogy lehetőséget szeretne látni az irányelv hatájának kiterjesztésére tehát a hatály már nem csak a hatóságokra vonatkozna, hanem a vállalkozások közötti ügyletekre. Jól értettem az a szavait? Egy másik kérdésem is lenne, amennyiben a hatályt a vállalkozások közötti megállapodásokra is kiterjesztjük, nem féle attól, hogy ezzel megsértjük a vállalkozások szerződéses szabadságát. Ez a szabadság ma él, érvényes, úgyhogy ezt a két kérdést szerettem volna feltenni. Egy másik kérdésem pedig a szakértőkhöz irányul mindegyikükhöz. úgy gondolják-e a szakértők, hogy azon költségek, amelyek a behajtáskor jelennek meg. Valóban a behajtás összegi, behajtott összegbel kell levonni ezt a behajtási díjat, vagy pedig egy általány, jelentős összeget kellene külön meghatároznunk. Egy másik gondolatot is hadosszak meg önökkel. Az 5%-kal kapcsolatban az előadóasszony már említést tett az 5%-ról. Önök szakértők, mit gondolnak ezen 5%-ról? Jónak találják egy 20 millió eurós állami szerződés esetében 5% igen jelentős összegnek tekintendő, és a hatóságoknak ezt a további összeget meg kellene fizetni? A szakértőknek mi a véleménye erről az 5%-ról? Megfelelő összegről van-e szó, vagy növelni, illetve csökkenteni kellene ezt a szöveget? Köszönöm elnök, ezt az összeget köszönöm elnök úr, és remélem, hogy ilyen gyümölcsöző lesz a további eszmecsere is. Uh, köszönöm szépen, Margorzata. Megpróbálom biztosítani, hogy a szakértők is válaszolhassanak. Kreuzmann úr, aztán Róle képviselő. Kreuzmann úr. Vielen Dank, Herr wurde vorhin Mikrofont kérünk a képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elhangzott, hogy a fogyasztókra is ki kellene terjeszteni, terjeszteni ezt az irányelvet, akkor ez hogyan történik? Vagy készpénzzel fizetnek a fogyasztók, vagy hitel kártyával fizet, fizetnek Mhm, általában 30 nap, vagy pedig, hogyha nincsen cégük, ugye, van egy általános 30 napos fizetési határidő. Ezzel, eh, ezzel kapcsolatban mit gondolnak? Aztán gondolkodtak azon, hogy eh, B2B-re ki kellene terjeszteni ezt az irányelvet. Eh, talán nincs -e több értelme annak azt mondani, hogy maximális fizetési határidőt határozunk meg, maximum 60 nap. Én ismerem, én tudom a problémát, értem a problémát, hogy a kis cégek nagy cégekkel állnak szemben, nem igazán tudják, nem, nincsen igazán tárgyalási pozíciójuk, nem tudják érvényesíteni az akaratukat, de talán őket is védi az, hogyha 60 napot határozunk meg maximum, és a 60 napon belül pedig érvényes a szerződési szabadság, ami pedig a behajtási költségeket illeti. Hogyan alakul itt ezeknek az összegeknek a meghatározása? általában ugyanannyi a betartási, a, be, a behajtási költség, függetlenül attól, hogy 10 eurót vagy 100 ezer eurót követelünk. Ugyanúgy levelet kell írnom, ugyanúgy figyelmeztetést kell írnom. A 40 eurót mondjuk minimumnak, miért nem érvényes ez minden egyes számlára? Az 5%-os klauzula benne van az irányelvben, e, és ezt akarják még kiegészíteni, hogyha egy nagy összegről van szó. Ez már olyan, mintha ez egy második büntetési fizetés lenne. Végig kellene gondolni ezt, hogy a behajtásnak mik a költségei annak érdekében, hogy arányos e, szabályozást találjunk. Bátos úrnak úrhoz szeretnék szólni. Elhangzott így, hogy elhangzott, hogy az irányelv hatáját, hogyha kibővítjük, akkor az lehet, hogy túlságosan ö, ö, hosszúvá teszi a tárgyalásokat, nagyon sokáig tart, még végre sikerül megegyezni. Na, de most a közbeszerzési javaslatok szerepeltek a régi irányelv hatájában, most pedig az egyik közbeszerzési javaslatot már törölték belőle. Miért van ez így? Ezt a közbeszerzési irányelvet miért törölték az új irányelv hatájából? Szerintem csak a régi hatálynak a helyreállításáról van szó. Ha mondjuk Németországra gondolunk, a mi tapasztalataink szerint ez nagy probléma jelen, problémát jelentene. A másik kérdésem pedig röviden arra vonatkozik, amit már a többiek is elmondtak, az 5 illetve a, kétszer, illetve a lépcsőzetes meghatározás, és kétszer büntetést fizetni ugyanazért a késedelemért szerintem problematikus jogilag. Köszönöm szépen, Rula úr. Kasinák úr következik. Já úr, úplně poděkovat paní Köszönöm szépen elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, hiszen azt gondolom, hogy ez a probléma, ezt a problémát tényleg nagyon felelősségteljesen kezeli, és a többi árnyék jelentéstevő is nagyon felelősségteljesen foglalkozik ezzel a kérdéssel. Már többször is összeültünk és tanácskoztunk a témával kapcsolatban. Egy kérésem, kérdésem lenne a magánszektor képviselője felé és gratulálni szeretnék önnek egyben, hiszen mindenhol érzem a lobbizás hatásait. Nos, a fizetési morál a tagállamokban, az Európai Unióban különböző, meg pedig történelmi okokból. A kérdésem tehát a következő. Miért gondolják azt, hogy ez a jogszabály valóban jobban fog működni? Miért, miért gondolják ezt, hogy annyira különböző a hozzáállás a tagállamokban? Elnök, köszönöm szépen. A szárnyék jelentéstevőket meghallgattuk, úgyhogy akkor most lehetővé tenném azt, hogy a szakértőink válaszoljanak az eddigi megjegyzésekre, és aztán szeretném meghallgatni a többi. Ö- szakértőt, viszont a további kérdezők nevét már fölírtam a kérdések, kérdezők listájára, hozzászólók listájára, és akkor majd hozzá tudnak szólni később, de hogyha valakinek nagyon specifikus kérdése van, akkor ez már most fölteheti, de ha nem, akkor várjuk meg a következő kört. Akkor a szakértőinket kérem, hogy röviden válaszoljanak az eddig elhangzottakra. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes kérdések hangzottak el, és számos kérdés foglalkozik a kártérítés kérdésével, illetve az 5%-os díjjal. Ahogyan már a bevezetőmben is említettem, a véleményem az, hogy itt elsősorban a költségek visszaszerzésére kellene vonatkozzon, ez nem pedig büntetésre. Tehát egy növekvő jellegű megközelítést kell alkalmazni, nem pedig egy fix megközelítést, amely lehetővé tenné a hitelező számára, hogy fizetést kapjon, díjazást kapjon a nehézségei fejében. Azt hiszem, hogy abban is megállapodhatunk, hogy az 5%-os általánydíj a kompenzációs költségeken túl elég érdekes megközelítés, Úgyhogy jobban örülnénk, hogyha inkább egy arányosan növekvő kamatmechanizmust vezetnének be, nem pedig egy általányos megközelítést. Számos egyéb kérdés is elhangzott. Teljesen egyetértek azzal a problémával, ami a legutóbb hangzott el, hogy nagyon sok európai irányelvvel kapcsolatban kihívást jelenthet ez a megközelítés, de nem tudom, hogy miért gondoljuk azt, hogy ha ezt az irányelvet elfogadják, akkor sikerül rávenni a tagállamokat arra, hogy ezt az irányelvet betartsák, hiszen ez más irányelveknél nem működött így. Elnök, Köszönöm, teljesen egyetértek az utolsó megjegyzésével, és azt hiszem, hogy Brigman úr fog ehhez majd még a későbbiekben hozzászólni. Budnyuk úr, Köszönöm, elnök úr, illetve Hendrix úr. Először is a B2B szerződésekkel kapcsolatban szeretnék válaszolni. Azt hiszem, hogy nagyon helyes, amit megemlített. A B2B már benne van az irányelv alkalmazási körében, de azt szeretnénk, hogy az irányelv egy maximális kifizetési időszakot határozzon meg a B2B vonatkozásban is hogy ez a szerződéses szabadsággal konfliktusba lép? Hát igen. De azt hiszem, hogy a kis és középvállalkozások segítséget kiáltanak. Talán tudják, hogy mi az ueap ban mindig védett, védtük a szerződési szabadságot, de azt hiszem, hogy elérkezett az idő, hogy lépjünk, ugyanis jelen pillanatban nincsen való szerződési szabadság a vállalkozások vonatkozásában. Ami pedig az általányt illeti, ezzel kapcsolatban nincsen semmi problémánk. Ami a 40 eurót illeti, ez egyébként Weiler asszony jelentésében is szerepel, talán egyes országokban ez nem elég. De akkor természetesen ott van ez a plusz lehetőség, hogy kiegészítő behajtási költségeket követeljünk vissza, Azzal kapcsolatban, hogy ez arányos vagy sem, szeretném kiemelni, hogy amikor a plusz behajtási költségekről beszélünk, figyelembe kell venni, hogy a KKV-k általában nem kiszervezéssel dolgoznak, tehát ha plusz költségeik vannak, akkor egyszerűen az alkalmazottakra vonatkoznak ezek a költségek, és ezt nem tudják bizonyítani a KKV-k. Hogyan is tehetnék? Aztán pedig az a kérdés, hogy sietnünk kell, vagy sem. Hát nyilván sürgető ez a téma, de jobban szeretnénk, hogyha jó jogszabály születne, nem pedig egy elhamarkodott jogszabály, ugyanis figyelembe kell vennünk, hogy már öt évvel ezelőtt felül kellett volna vizsgálni a meglévő irányelvet, ez nem történt meg, ezért szeretnénk, hogyha a parlament az új irányelvbe belevenné, hogy két éven belül felül kell vizsgálni ezt az irányelvet is. Köszönöm. Köszönöm szépen, olaszul szeretnék most hozzászólni. Per quanto riguarda i eh, recovery cost, ami a behajtási költségeket illeti, nos egyetértek azzal, amit Hendrik szól az imént elmondott a 40 eurós behajtási költség megtérítés egyfajta kompromisszumot jelent. Egyfajta egyensúly helyzetet próbáltunk megoldani, amelyen lehet változtatni vagy sem. A lényeg nem ez. Ami viszont az 5%-ot illeti, azzal kapcsolatban véleményem szerint elfogadható, kiegyensúlyozott százalékos arányról van szó, viszont nem kőbevésett, ez sem, ezen is módosítani lehet a tárgyalások folyamán. Ami igazán lényeges, az az, hogy kizárás, kivétel ne legyen. Itt nem a szankció, a büntetés a lényeg a tagállamok és vállalkozások felé. Itt arról van szó, hogy a szerződéses szabályokat be kell tartatni, mind a vállalkozások, mind pedig a közféra számára. Amikor súlyos probléma merül föl, akkor kötelező bélvénnyel, biztonságosabb ö, ö, keretekkel kell rendelkeznünk, mint a 2030-as irányelv. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mind a három szakértőnknek nagyon hasznos információt kaptunk önöktől. Most pedig akkor szeretném, eh, hogyha tovább lépnénk, a következő fordulóra. A hozzászólók listáján vannak a következők eddig. Mr. Bozoy, Mr. Mr. Arias and Mr. Uh, hogyha szeretne még, hogyha szeretne még valaki hozzászólni, kérem jelentkezzen. Ilyenkor megérkezett árnyékjelentéstevő. Ön nem volt itt az első fordulóban, árnyékjelentéstevőként joga lett volna hozzászólni, de majd persze megkapja a szót ön is. Akkor a következő forduló a szakértők meghallgatásában a közférát fogja érinteni. Nagyon örülök annak, hogy itt van Olof Moberg, a helyi hatóságok és régiók svéd egyesülete részéről. Nagyon örülök, hogy találkozunk. Mi is már egyszer találkoztunk, amikor mi voltunk Svédországban, és nagyon örülök, hogy újra itt van, főleg úgy, hogy most Svédország az elnök. Aztán Günther Pfundstein van itt a a kommunális ernyő szervezetek szövetségi egyesületétől, elnézést, hogyha németül nem igazán jól ejtettem ki ezt a szervet. Aztán Angelika mögele is itt van, az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsától, és Pascal Garel, aki az Európai Kórházak és Egészségügyi Intézmények Egyesületének képviseletében van itt. Úgyhogy mindenkinek 5 percet tudok adni, Moberg úr kezdi. Tessék. Eh, tack så mycket. Jag får börja med att tacka för att vi har fått komma hit. Så jag får tacka utskottet för att vi fått Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy ma délelőtt szólhatok Önökhöz, ugyanis nagy érté- nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy véleményünket elmondhassuk a késedelmes fizetésekkel kapcsolatban. Én a helyi hatóságok és régió képviseletében érkeztem Svédországból. Mi egy ernyőszervezet vagyunk, valamennyi helyi hatóságot képviseljük Svédországban. Körülbelül a állam, illetve közfogyasztóknak körülbelül 70%-át képviseljük ebben a szervezetben. Azt hiszem, hogy ennek a javaslatnak nagyon távolba mutató hatásai lesznek, úgyhogy természetesen egyetértünk azzal az alapvető hozzáállással, hogy a hatóságoknak időben ki kell fizetniük a számláikat, de ennek komoly kihatása lehet. Számos véleményt meghallgathattunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk változtatni a késedelmes kifizetések helyzetén. Például egy 30 napos határidőt határozhatunk meg, amelyen belül a kifizetéseket ki kell eszközölni. De ma délelőtti előadásomban elsősorban arra szeretnék központosítani, hogy megvizsgáljuk az előttünk lévő javaslatot, Beszéltünk erről az 5%-os általányösszegről, ez az ötös cikkben szerepel. Tehát kezdésképpen elmondanám, hogy három fajta büntetést lehet hatóságokkal szemben alkalmazni. Ott van a kamatkifizetés. A hatóságok A hatóságoknak be kell tartani a szabályokat. Ott van a négyes cikk, amelyben a különböző kamatok szerepelnek, és aztán pedig ott van a hármas cikk, amely a bürokráciának a fokozatait említi, ugyanis ennek eredményeképpen különböző problémák merülhetnek fel. Úgy gondoljuk, hogy a javaslat kontraproduktív, ugyanis az a cél, hogy a hatóságok időben kifizessék számláikat, megfelelően szerződéses kötelezettségeiknek, ami természetesen egy nagyon kézzelfogható, észszerű cél, Azonban, hogyha az 5% szerepel, illetve van érvényben már az első naptól kezdve késedelmes kifizetésnél, ez problémát jelenthet, ugyanis a hatóság hatóság nehezen tudja kifizetni ezeket az összegeket, most mindegy, hogy tíz napról vagy száz napról van szó. Úgyhogy nem hiszem, hogy a javaslatnak ezt a részét jól átgondolták. Ugyanis, ha büntetést akarnak kiszabni, akkor egy alacsony összeggel kell kezdeni, és progresszív módon emelni az összeget, hogyha a kifizetést nem valósították meg. Úgyhogy szerintem probléma merülhet fel a javaslat érvényesítésével ott van például a hatóság fogalom meghatározása, ez nem elég pontos. Aztán pedig ott van, hogy mi a helyzet azokkal a vállalkozásokkal, vállalatokkal, amelyek a magánjog alá tartoznak, KFT-k és a többi. Vajon az 5 az rájuk is vonatkozik-e? illetve vannak olyan vállalkozások, amelyek versenyképességüket illetően nagyon problémás helyzetbe kerülhetnek, ugyanis ezek a vállalatok más vállalatokkal együtt tevékenykednek a piacon. Ahogyan az elején mondtam tehát, a hatóságoknak értelemszerűen ki kell fizetniük számláikat, mégpedig időben. Ahogyan elmondtam, teljesen egyetértünk a javaslat általános filozófiájával, de összefoglalásképpen elmondanám, hogy úgy gondoljuk, hogy ez az 5%-os átalány az első naptól kezdve ez helytelen, ugyanis túlságosan magas, A számla összegének 5%-áról beszélünk az első késedelmes naptól kezdve. Úgyhogy ezt talán úgy kellene megközelíteni, hogy maximum 5%-os legyen ez a büntetés. Azt hiszem, hogy jobb lett volna a javaslat véleményünk szerint, hogyha arra törekedett volna, hogy egy késedelmes kifizetési kamatfizetést javasoltak volna, mégpedig új módon, hogy az az idővel, az idő elteltével növekedne arányosan. Akkor ennyi lenne először. Köszönöm. Köszönöm szépen. Funstein úr a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen Weiler asszonynak, a jelentéstevőnek. Én egy munkacsoportban dolgozom, a közigazgatás egyszerűsítését célzó kommunális hivatal munkacsoportjában. És ez, ebben a munkacsoportban kérdeztek meg a kollégáim, hogy részt vennék ezen a meghallgatáson. Az új tartományokban kezdtem a munkámat, egy jogi felügyelő hivatalban. 2001 óta az Ortenaui járásban vagyok a vizsgálati hivatalban, és itt 420 ezeren laknak. Nálunk különböző közbeszerzések vannak általában. Az vizsgálható, megvizsgálható számlák beérkezése után két hónappal fizetjük ki teljes mértékben az összegeket. A számlákat teljes mértékben vizsgálni kell. Szerintem az új irányelv ellen tíz ok szól. Először is általában úgy gondolják, azt mondják általában, hogy rossz a fizetési morál. Ez szerintem nem igaz. Nálunk nem igazán van arra példa, hogy jogtalanul vagy indokolatlanul késedelmesen fizetnének a közhivatalok, és ez erről a kollégáim is tájékoztattak be tudok számolni egy hitelügylethez hasonló jogi ügyletről. Egy cég el akart adni egy településnek egy egy nagy tisztító berendezést, és mi azt javasoltuk a településnek, hogy ne fizesse ezt ki. Ha kifizették volna, akkor nagy kárt szenvedtek volna, akár fizetésképtelenség is felmerült volna. Emellett a közhivatalok, illetve az önkormányzati hivatalok adókkal gazdálkodnak, adóbevételekkel gazdálkodnak, és ezekkel takarékosan kell bánniuk, mindig meg kell vizsgálniuk teljes mértékben, hogy kifizethet elképzelhetőek az összegek. Főleg a kis és középvállalkozások profitálnak abból, hogy a járásokban vagy helyi szinten közbeszerzésre kerül sor hogyha nem tudnak a helyi hatóságok adót beszedni azért, mert csőd miatt nem tudnak fizetni a cégek, akkor ez egyáltalán nem áll érdekében az önkormányzatnak. A rossz fizetési morál nagyon nagy nyomáshoz vezet, például a helyi sajtóban, ezt nem tudja megengedni magának egyetlen polgármester sem, ennek nem akarja senki kitenni magát. Aztán Nálunk általában kedvezményekben állapodunk meg a időbeni fizetés esetében, hogyha valaki nem fizet időben, akkor a kedvezményről lemond, és ezzel, hogyha még ráadásul büntetést is kellene fizetnie, az már a második büntetés lenne. A cégek fel tudják gyorsítani az átlátható számlázással a fizetést, azonban gyakran nincsenek ellenőrizhető, vizsgálható számlák a számlákat gyakran késedelmesen nyújtják be, emiatt tovább tart ezeknek a vizsgálata, és egy projektről tudok beszámolni, ott a számlázás dátuma 2006. december 12-e volt, és 2009. januárjában küldték el ezt a számlát. Az 2009 márciusában e, zártuk le a számla e, vizsgálatát, és akkor hagytuk jóvá ennek a e, e, kifizetését. Még itt is 5%-os késedelmesi fizetési Büntetés kellett volna fizetnünk, holott a számla kiállítása és a számla ellenőrzése között nem volt túl sok idő. De nagyon későn kapt, küldték, küldte el a cég maga a számlát. Emellett eh, az önkormányzatok és az állam maga is likviditási problémákkal eh, küzd, és ez még inkább erősítené az eh, szigorúbb irányelv negatív hatásait. Emellett még azt is elmondhatom, hogy az 5%-os általányos büntet, általány büntetés, büntetést belekalkulálnák a hatóságok illetve az önkormányzatok a közbeszerzési összegekbe. A német jog bevált Németországban. Szerintem erre most nem fogok kitérni ennek a külön pontjaira, részleteire. Szerintem ezt akár európai szintre is ki lehetne terjeszteni. Szerintem nem engedhetjük meg azt, hogy a magánszférát és a közférát nem egyenlő módon kezeljük. Ez diszkrimináljuk a közférát. Ez megengedhetetlen. Elnök. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést fog vet föl nyilván az ön előadása. A következő előadónk Pot Mögele asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak a meghívást a helyi és regionális önkormányzatokról, önkormányzatok képviseletében szólok itt, és nagyban tudok csatlakozni az előttem szólóhoz. A nemzeti képviseleteket képviseljük mi, 27 tagállamból, főleg ami a politikai érveket illeti, ezekre szeretnék koncentrálni a magánszférából, magánszféra képviselőinek érvei vonatkoztak az pénzügyi válságra. Ez ugyanúgy érvényes a településekre is. Kevesebb az adóbevétel, ugyanolyan nagy problémákkal küzdünk, ez főleg a településeknél valós, látható, és a szociális területen egyre nagyobbak a kiadások, egyre nagyobb nehézségekkel néznek szembe a települések a hitelfelvétel esetében is. Ugyanúgy kezelik a településeket, mint a magán fogyasztókat a hitelek ügylete, hitelügyletekben. Ezért nem tartjuk megfelelőnek azt, hogy a közszférát erősebben akarják szankcionálni, szigorúban akarják szankcionálni, mint a privát szférát. Szerintünk az állami és a privát cégeket megfelelően egyenlően kell kezelni, egyenlő bánásmond módot kérünk és nagyban függ, függnek éppen a e, köz cégek és a települések az államtól speciális problémákra szeretnék utalni. E, Európából is nagyon késedelmesek a fizetések, főleg az új e, tagállamokban függnek nagyon sok e, településen a közszférában a cégek az európai strukturális alapokból való átutalásoktól, és a 30 napos fizetési határidőt Európának is be kellene tartania. És ha ezt nem tartják be, az nagyon hátrányos az érintett települések számára. Ami a gazdaság élénkítő programot illeti, települési szinten itt arról van szó, ahogy már Funstein úr is mondta, hogy az adó pénzekkel nagyon takarékosan kell bánni, és nagyon gazdaságosan kell bánni. A közbeszerzésnél is nagyon finom szabályok vannak, nagyon összetett szabályok vannak, amelyeket be kell tartani, és az, az adó fizetők érdekében van. Egy aspektus nagyon érdekesnek tartottam, amit Weiler asszony a jelentésében elmondott, illetve a munkaanyagában elmondott, és több előttem szóló is elmondott. Nyilván igaz az, hogy a bemutatott javaslatok javaslatokat ki kell egészíteni eh, azzal, hogy tájékoztatni kell eh, eh, az egyes cégeket, nem csak büntetni kell, hanem ösztönözni is, ez nagyon fontos. A, főleg a kis és középvállalkozásokat jobban kellene támogatni, meg kell ismertetni velük az eljárásokat, és lehetővé kell tenni számukra, hogy korrekt módon és minél gyorsabban nyújtsák be a számlákat. Nagyon érdekesnek tartottam Weiler asszony munkaanyagában, azt a javaslatot, amely a blame and shame-re vonatkozik, tehát a, meg kell nevezni azokat, akik védkeztek, hibáztak. A, nálunk a ö, települések és a vállalkozások is ö, mind a két oldalon abban érdekeltek, hogy jó ö, üzleti kapcsolatokat tartsanak fenn. Senkinek sem érdeke, ö, elrontani ezeket a kapcsolatokat. Senkinek sem érdeke rossz viszonyba kerülni a vállalkozásokkal, hiszen ez a településekre is negatívan hat. Ami az 5%-ot illeti, ez a szankció, vagy ez a büntetés, amelyre utaltak, és az előttem szóló is felvetette ezt már, ezt az általány 5%-ot mi nem támogatjuk, mi azt ösztönöztük, hogy hát esetleg kicsit nagyobb fantáziáról kellene tanúbizonyságot tenni, és végig kellene gondolni ezt, mert az 5% függetlenül a késedelmes fizetéstől szerepel az Európai Bizottság javaslatában. Ezt nem igazán tartjuk értelmesnek és józan megoldásnak, eh, de hát azért eh, egy kicsit eh, nagyobb fantáziát kellene tanúsítani ezen az eset, ebben az esetben. Ami a 30 napot illeti, a 30 napos fizetési határidőt, ami a közférát illeti, ezt sem igazán támogatjuk ami a 60 napos javaslatot illeti, hogy mindenki számára a 60 nap legyen érvényes, akár magánszféráról van szó, akár közszféráról, azt hiszem, hogy ez inkább olyan javaslat, amelyet végig gondolhatnánk. Köszönöm szépen. Most pedig akkor az utolsó hozzászólónk, Garel úr. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voudrais remercier... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Weiler asszonynak is a meghívást, és hogy külön figyelemmel kíséri a kórházi és közegészségügyi intézményeket. Az egészségügyi ágazatra többször történt ma utalás, és ez megalapozott, hiszen 9%-át tesszük ki az európai öm, forrásoknak. Én az Európai Föderációját képviselem a kórházi és egészségügyi szolgálatoknak, 32 nemzeti intézményt képviselünk 27 tagállamból, és országunként állami, magán, összférát képviselünk, non-profit és profit kórházakat is. Különböző országokról van szó, de a legtöbb kórház profitorientált a magánszektorból. Különösen szeretnék ma a, ö, a bezárt kor, állami kórházokról beszélni. Állami kórházokról egyre kevésbé beszélhetünk az EU-ban. A jelenlegi ö, helyzet igen heterogén Európában, úgyhogy nagyon nehéz szinte megkülönböztetni a magán és a privát szektort. És a legfontosabb elem talán az, hogy ugyanolyan forrásokból építkezünk, a tagállamok, társadalombiztosítás, önkormányzatok, helyhatóságok támogatásából finanszírozzuk költségvetésünket. Egyfajta um, dominó effektusról kell uh, szólnom. Igazából nem egyenlő a uh, finanszírozási uh, partnereinkkel a, a a kapcsolatunk. Szoci- társadalombiztosítás és állami finanszírozásról beszélek. Óriási problémákkal küzdünk, Olaszországra is történt utalás. Más országokban viszont a fizetési határidővel semmi gond, a kórházak mindig időben fizetnek. Néhány információt így szeretnék önökkel megosztani. Persze nem becsüljük alá a jelentőségét a késedelmes fizetésnek a kis és középvállalatok esetében, de igazából azt sajnálatosnak találjuk, hogy picit torzítja az általános képet ez a kifejezetten sötét kép. Extrém Olaszország, Csehország, Németországra történt itt többek között utalás. Itt szélsőséges példákkal él maga a hatástanulmány újságcikkekből vagy internetből kiollózott példákat látunk az elemzésben, de nem találunk utalást olyan országokra, akiknek sikerült megoldaniuk már a problémát. Tehát maga a diagnosztika felállítása nem feltétlenül történt meg a jelentésben, és nem biztos, hogy csak ez a megoldás lehet megoldás, amelyből az irányelv tervezet beszél. Az általános vélemény, egyhangú véleménye a tagságunknak az, hogy a bizottság javaslata túlzott mértékű bizonyos elemei szintjén. Például az 5%. Az 5% azért túlzott mértékű, mert a szélsőséges problémákat nem tudja orvosolni, kevés esély van arra, hogy az 5 százalékkal a szélsőséges eseteket lehet kezelni. Valahol az 5 százalékot a, a, a a már meglévő törvényes kamatlábhoz adnánk hozzá, és igazából maga a javaslat diszkriminatív jellegű a köz- és magánszféra szintjén, viszont igen nehezen lehet a hátrányos megkülönböztetést valóban bizonyítani, különösen az 5% esetében és ebben az esetben az olyan országok esetében, amelyek már ö, versenyhelyzetet ö, teremtettek meg a magán és az, á, az állami szektor között, valahol ö, diszkriminatív jelleggel ö, kezelnék magát az, a hatósági állami szektort. Úgy véljük, hogy az százalék a jelentős ö, szerződések esetében túlzottan aránytalan. Ennek az lenne a célja hogy az 5%-os büntetést a határidők esetében zárjuk ki, és 1%-os általány kamattal éljünk a kisebb szerződések esetében. Utalnék még egy idézés, idézetre. Valahol a, a, a hibáinkból mindig többet tanulunk, mint a sikereinkből, és vannak olyan intézmények, mint az MIT is, amelynek sikerült pontosan így megoldani a kérdést. Köszönöm szépen. Akkor porzáni úrral majd jól beszéljék meg az olaszországi adatokat. Ez a én úgy tudom, hogy 2009-es adatokról volt szó, nem pedig 10 évvel ezelőttiekről, de hát önök biztosan jobban tudják. Akkor térjünk át a hozzászólók listájára, ugyanis a képviselők is minden bizonyal szeretnének hozzászólni. Weiler asszony szeretne röviden. Azután pedig három koordinátor, Gebhard Schwab Buzoy, Dion úr, aki árnyékjelentéstevő, Greg Arias Bande Manders és Kreutzmann úr szintén. Szerintem ki a másik árnyék jelentéstevő? Igyekszünk mindenkinek szót adni, de kérek mindenkit, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá, ugyanis a bizottságot is szeretnénk meghallgatni, és aztán pedig a jelentéstevőknek is megadnánk a szót. Úgyhogy Weiler asszony kérem nagyon röviden, mert későbbi szólhat majd. Köszönöm szépen, majd az összefoglalásban, majd én is szólok a mézes madzagról és egyéb módszerekről, de egy dolgot szerettem volna elmondani, ami nagyon fontos számunkra, és önöknek is nagyon fontos kell, hogy legyen. Ezt az irányelvet ugyanúgy érvényesíteni kell az Európai Bizottság számára is. Tehát az Európai Bizottságra is vonatkoznak ezek az iránymutatások. És nagyon, minket nagyon meglepett, sőt felháborított, hogy korábban ez nem vonatkozott az Európai Bizottságra, de a jövőben vonatkozni fog. Ja, danke schön, und das ganz wichtig Jó, köszönöm szépen, és ez tényleg nagyon fontos, mert ismerjük az Európai Bizottság kifizetéseinek az késedelmességét is a különböző programokban. Nos, nagyon gyorsan, mert nincs túl sok időnk. Először is szerettem volna, mint Butász úr, úrnak, mint pedig Funstein úrnak feltenni egy kérdést. Nagyon sokat hallottam a szerződéskötés szabadságának alapelvéről. Szeretném tudni, hogy Miért érvényes ez a magánszférában, viszont nem érvényes a közszférában? Vagy máshogy kérdezve, miért nem miért nem működik ez a közférában? Miért, e, el, miért nem egyenlően bánnak a szerződéses felekkel? Aztán elhangzott az is, hogy az általány kezelések, vagy az általányos büntetések nem, a, nem arányosak. De azt szeretném tudni, hogy ön mit ért ezen. Nem, konkrét, nem konkrétizálta ezt. Aztán Bolszáni úr, és nézem még itt a neveket, Pot Mögele asszonynak tenném fel ezt a kérdést, ami az alapszolgáltatásokat szolgáltatásokat illeti. Polszáni úr mondott nekünk számokat az egészségügyi ágazatból, amelyek rémisztőek, viszont nagyon általánosak, nem tesznek különbséget a magán és a közféra között. Ebben az ágazatban vannak-e különbségek? Kérdezem én, fontos lenne ezt tudni, és talán konkrétabban kellene megnéznünk azt, hogy az egy, ami az egyes tagállamokat illeti, engem nem csak Olaszország illeti, érdekel, hanem az egész Európai Unió 27 tagállamban, eh, nem csak egy, úgyhogy erről még szeretnék néhány kiegészítő információt kapni. És még egy kérdésem van, elnézést, hogy ilyen sok kérdést teszek föl, de még sokkal többet tudnék föltenni. Az UEAPME e, állásfoglalásában azt látom, hogy az Európai Bizottság nem hajlandó a B2C kérdést az irányelvbe bele, erről információt adni. Kérdezem én, hogy miért? az Európai Bizottság is az Európai Bizottság azt állítja, hogy itt nincsenek problémák, önök azt mondják, hogy itt vannak problémák, akkor miért nem kérdeztük meg az érintetteket? Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök jó néhány kérdés elhangzott, amelyekre akár az Európai Bizottság is válaszolhatna, ugye? Schwab úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Weiler asszonynak. Nagyon tényleg kiváló javaslatot kaptunk tőle az mai meghallgatást is nagyon jól előkészítette. A szakértők hozzászólásait is rendkívül érdekesnek tartottam, és az els, azzal a ponttal kezdeném, amelyel Gebhardt asszony befejezte. Uh, egyes esetekben lehet, lehet, hogy jó a naming and shaming, de itt Olaszországtól, Olaszországon teljesen túlmutató kérdésekről van szó. Teljesen igazságtalan lenne Olaszországot egyedül pellengérre állítani, ami a vannak ugye olyan szolgáltatók is, amelyek például Görögországban évek óta nem láttak pénzt a szolgáltatás igénybevevőitől, úgyhogy nem lenne itt igazságos csak Olaszországot pellengére állítani. Többen millió, több milliárd euró e, elmaradt fizetésről van szó, az Európai Bizottság is megállapította ezt, ez nagy probléma az európai gazdaság számára, főleg a KKV-k számára, és ebben az összefüggésben, és az én nézőpontom szerint is azt kellene végig gondolnunk, hogy nem kellene -e semmisé tenni minden olyan szerződési klauzulát, amely hosszabb fizetési határidőt határoz meg, mint 30 nap a teljesítés befejeztés, befejezése után. Mert általában ugye a teljesítés lezárásakor már kellene fizetni. Tehát tulajdonképpen a, teljes, a szolgáltatónak jogigénye van a fizetésre, vagy az ellenérték megkapására. Ezzel kapcsolatban szeretném én tudni azt, hogy Hendrix úrnak mi a véleménye ezzel kapcsolatban. Borzáni úrtól pedig azt kérdeze, kérdezném, hogy ön miért gondolja azt, hogy a KKV-kat máshogy kellene kezelni, mint a nagy cégeket? Funstein úrtól pedig azt kérdezem, hogy hogyan hat ez a szerződések költségvetésbe való eh, betervezésére az, hogyha ez az 5%-os büntetés eh, megvalósul. Hogyan fog erre reagálni a kommunális szint? bele tervezik-e ezt a költségvetésbe, eh, vagy pedig kevesebb szerződéshez vezet ez, kevesebb projekthez. Köszönöm, Puzoly úr. Cred că ne aflăm în fața unei propuneri foarte importante care va... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon fontos javaslatról szóltunk, amely jelentős kihatással lehet az üzleti vállalkozásokra. Nem csupán a KKV-kre gondolok itt, hanem a nagy európai vállalatokra, amelyek nagyon sok európai állampolgárt alkalmaznak, és jelentős mértékben hozzájárulnak a tagállamok költségvetéséhez, illetve az EU költségvetéséhez, hogy abból aztán utakat építhessünk, illetve finanszírozhassuk az oktatást, egészségügyet. Kérdezném azokat, akik a hatóságokat képviselik. Hogy én nem gondolom, hogy ez a javaslat a hatóságokat fegyelemre bírná. Talán nem kellene olyan költségeket vállalni, amelyeket nem tudnak kifizetni, és Funstein úrnak mondanám, hogy ha a polgárok és a vállalatok az adójukat befizetik, és hogyha nem fizetnek időben, akkor azonnal büntetés szabnak királyuk. Számos eljárás van erre vonatkozóan. Akkor az állam, államot miért nem lehet arra kényszeríteni, hogy időben fizessen az igénybe vett szolgáltatásokért? Nem csupán négy tagállamban van probléma az egészségügyi ágazatban, hanem nagyon sok gyógyszeripari vállalatról tudok Romániában, amely nagyon boldog lenne, hogyha már legalább 280 napi késedelemmel megkaphatná a pénzét. Sajnálatos módon nagyon sok európai tagországban az állam, az állami szektor nagyon erős, és a 30 napos határidőnél, illetve bármilyen magasabb határidőnél is megpróbálnának kivételeket alkalmazni. A büntetéseket, illetve a kártérítést automatikusan kellene alkalmazni. Kompenzációt kérhetnek a vállalatok, de akkor meg lehet, hogy azt mondják nekik a hatóságok, hogy rendben, de akkor több szerződést nem fogunk kötni ezzel az adott vállalattal. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, akkor a koordinátorok megvoltak, és még kilencen szeretnének hozzászólni az árnyékjelentés tevőknek is szeretnék hmm. majd szólni. Varázslatos technológia rendelkezésünkre, úgyhogy jelezni fogok azzal kapcsolatban, hogy mikor jár le a hozzászólási idejük. Dion úr fog következni, mert az első körben nem volt itt. Mrs. Rula and Mr. Kozisnik for the shadows, and then ők szólnak az árnyék jelentéstevőkről majd. Mr. Manders and Mr. Simon, and the speakers list is now closed. És most már lezárom a hozzászólók listáját, úgyhogy Dion úr, öné a szó. Eh, van Nagyon szépen köszönöm, és elnézést kérek, hogy az első rész alatt nem tudtam itt lenni a teremben. De hát folyóügyeimet kellett intéznem. De a tájékoztatás folyamatosan jelen, valós időben eljutott hozzá. Ami a hatályt illeti, az irányelv hatáját illeti, én azt gondolom, hogy az egyik sarkalatos kövéről van szó itt az irányelvnek. A vállalkozások szerződéses szabadságát is említettük, a kifejezetten B2B, B2C és állami, valamint magánvállalatok közötti kapcsolatokról, kereskedelmi ügyetekről volt szó. Jelentős gazdasági vállalkozások, kis- és középvállalatok tekintetében persze komoly egyensúly hiányáról van szó, és a hatóságokat sem, sem szabad szem elől téveszteni. Ez volt az első gondolatom. Ami pedig a helyhatóságok képviselőit illeti, Hollandiában 30 napos fizetési határidőt szabtunk meg, és ez rugalmasan betartásra kerül általában. Az is magától értetődik, hogy a más országokkal kapcsolatban is hallottuk már, hogy nem mindenhol működnek a dolgok megfelelően. Azt sem felejthetjük el, hogy a 30 napos határidő az nem a szerződés megkötésétől indul, hanem a szerződéses feltételek végrehajtásától. A termék leszállításától kezdve kezdődik. Ami pedig az 5%-os kártérítést illeti, való igaz, hogy valamilyen szinten egyfajta döntőbíráskodást meg kell valósítanunk. E- egy kártérítést még a kamatlábhoz, a hagyományos kamatlábhoz ö, hozzá kellene adnunk, szerintem is, hogy aztán ez 5%-os-e, hát azt nem tudom, az biztos, hogy talán időarányosan kellene ezt megoldani. Koracved úr. Köszönöm szépen. Két kérdésem van Fontstein úrhoz. Ön azt mondta, hogy a közszféra mindig pontosan fizet. die 5%. E, és és azt mondta, hogy az 5%-ot betervezik, eh, hogyha eh, ezt a büntetést bevezetjük. De hát ez ellentmond, mert hogyha önök mindig pontosan eh, fizetnek, akkor miért tervezik ezt be? Akkor önöket nem érinti a büntetés. Illetve, ami az irányelvet illeti, a számla beérkezése után, illetve a szá- ennek megfelelő dokumentum beérkezése után kezdődik a 30 napos, a 30 napos fizetési határidő, nem pedig a teljesítés után. Tehát, hogyha valaki két évvel később küldi a számlát, akkor is a számla beérkezése után kezdődik a 30 nap, nem pedig a szolgáltatás után. Vannak olyan KKV-k, amelyek fél évet várnak, míg kiállítják egyáltalán a számlát, ma már tudják, hogy ez likviditás likviditási problémákhoz vezethet, úgyhogy ezért hamarabb kiállítják most már a számlát. És kérem, pontosan olvassa el az anyagot, tehát a számla beérkezésétől számított 30 napról van szó. Ezzel folytatnám, mondja a következő hozzászóló, Rüle asszony. Ez az irányelv nem az a, azt a kecsegtet, amit várunk tőle, úgyhogy azt várom az árnyékjelentéstevőktől, jelentéstevőktől, hogy, hogy dolgozzuk ezt át. Szerintem az Európai Bizottság nem végzett jó munkát, 30 napról beszélünk, de hogyha 30 napot megnézzük, ott vannak kivételek, vannak olyan kivételek, amelyek oda vezetnek, hogy olyan országok, mint Görögország és Olaszország, amelyek mindig is nagyon találékonyak voltak, megint nagyon találékonyak lesznek, hogy hogyan tudnak, tudják kikerülni a fizetést. És a többiek, akik eddig is pontosan fizettek, azok eddig, ezután is pontosan fognak fizetni. Inkább a 60 napban állapítsunk, állapodjunk meg, és ne legyen kivétel. Mit hoz nekünk a kivétel? Ö, ö, nem, nem világos jogi szabályozást. Olyan országokban, ahol eddig is probléma volt, nem fogják betartani az irányelvet, és gyengítik az irányelvet. Ugyanez érvényes az 5%-ra nagyon szigorúnak hangzik ez, de a valóságban teljesen igaza van Funstein úrnak, azokban az országokban, Görögországra gondolhatunk, például az 5%-ot egyszerűen belekalkulálják az árba. És az 5% tehát már benne lesz az árban, ezért semmi értelme nincs. Ezért De Jong úr javaslata nagyon-nagyon érdekes. Sokkal inkább ebbe az irányba kellene haladni. Ez sokkal jobb. Nem hiszem, hogy eddig kiváló és ütőképes irány irányelvünk lett volna. Az utolsó kérdés pedig a bizottsághoz szól, kérem ezt válaszolják meg. Miért eh, nincs bent eh, az új irányelv javaslatban az összes közbeszerzési javaslat? A, eh, miért vettek ki egy közbeszerzési javaslatot ennek az irányelvnek a hatájából? Mi ennek az értelme? Elnök, köszönöm szépen világos. Nyilván egyikünk sem szeretne e, papírtigrist lenni a közféra szemében. E, e, Köszönöm szépen, elnök úr. Én talán valamit, olyan valamit tettem, amit talán a bizottságnak kellett volna, ugyanis én a kis önkormányzatokkal kapcsolatba léptem, még Prágában is egyébként, és a szövetségük a szövetségük véleményét kértem, remélem hallják jól a tolmácsolást, tehát ott a szövetség határozza meg a kommunikációt ezen a szinten. És véleményem szerint nagyon érdekes volt meghallgatni ezeket a személyeket, akiknek egymással is problémáik vannak. ugyanis ez az 5% úgy hiszem nagyon sokoknak problémát jelentene a fizetési késedelem esetében. Ezt egyértelműen elutasították a helyi képviselők, ugyanis ez korrupcióra adhatna lehetőséget. Aztán általában a hatóságoknak illetve az önkormányzatoknak nincs problémájuk a 30 napos fizetési határidővel, hanem inkább akkor van probléma, amikor társfinanszírozott projektekről van szó az Európai Unióval, ott ugyanis nagyon meghaladják a határidők ezeket a, ezt a 30 napot. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy ilyen gyakorlati kutatást végzett. Le vagyok nyűgözve, Grech úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A kérdésem Funstein úrhoz intézném, Funstein úrhoz. Az saját hazámat szeretném említeni, ahol a késedelmes kifizetések nem 30-60 vagy 90 napra vonatkoznak, hanem évekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyetérthetek az előttem szólóval, hogy nagyon gyenge irányelvről van szó abban az értelemben, hogyha megnézzük az, a hatóságokat, hogyha az adós és a hitelező közötti megállapodásról van szó, tenderekről, illetve hát nem is annyira megállapodások e- ezek. Ezzel kapcsolatban szeretném tudni a bizottság részéről, hogy a hitelező és az adós között milyen megállapodásokra kerülhet sor. Aztán megint csak ott van a probléma azzal, hogy hogyan lehet meghatározni a hatóságot, vagy vannak például közügynökségek, közvállalatok, szeretném tudni, hogy most ezekről is beszélünk, vagy pedig kizárólag helyi, nemzeti, regionális hatóságokról. Aztán pedig ott van behajtási költség. Ezt nem maga a szervezet, ezzel nem maga a szervezet foglalkozik. Hát KKV-k esetében különösen nagy problémát jelent, ez sokkal nagyobb problémát, mint a nagyvállalatoknál. Úgyhogy szerintem ott is jó lenne, hogyha pontosítanák a megfogalmazást, aztán pedig a minimális kompenzáció. Szerintem itt a 40 eurót azért meg kellene néznünk, ugyanis szerintem ennél jóval magasabb összegekről van szó. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Arias úr következik, tessék aztán pedig Poni Mentes. Eh, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerettem volna egy kicsit vitatkozni azzal, ami elhangzott itt, és egy kis gondolatot is engedjenek meg, a 30 napos határidővel kapcsolatban, illetve az 5%-os átalányjal kapcsolatban. A 30 napos határidő szerintem egy olyan valami, amit meg kellene céloznunk, ugyanis ez nagyon helyes, de ami a kompenzációt illeti, azt hiszem, hogy egy KKV számára ez nem megoldás ugyanis a KKV számára az a megoldás, hogyha minél előbb megkapja a pénzét, főként a gazdasági válságban. Tehát az 5%-ot ne is annyira a hatóságra szabjuk ki, hanem inkább a KKV-nek sokkal jobb lenne, hogyha egy confirming vagy egy bármilyen más pénzügyi termék formájában a PIME, illetve a KKV ezt megkapná valamilyen pénzügyi szervezettel, pénzintézettel kellene megállapodást kötni. Ezzel kapcsolatban szerintem ez sokkal helyesebb, illetve előnyösebb lenne a KKV-k számára. Végezetül pedig Borszáni úr hoz intéznék egy kérdés hogy nyilván a KKV-k és a nagyvállalatok között különbséget kell tenni, és verseny szempontjából is. Mert nyilvánvalóan a definícióból fakadóan van közöttük már különbség. A KKV általánosságban az, amelyik a legtöbb kárt elszenvedi, illetve hátrányos helyzetben van a szerződéskötéskor. És jól lehet, teljes mértékben támogatom a szabad üzletkötés lehetőségét két vállalat között, de azt gondolom, hogy a jogalkotás szempontjából figyelembe kellene venni, hogy a KKV-k hátrányos helyzetből indulnak. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Arias úr. Barnier úr, akit üdvözlök itt, és szeretnék gratulálni önnek, hogy a francia kormány hivatalos jelöltje a biztosi posztra. Gratulálok, és köszönöm, hogy az IMCO bizottságba mégis eljött. Merci, Monsieur le Président, pour vos... Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak szavait. Én nagyon jól érzem magam itt a szakbizottságban, és bármi is történjék, eh, nagyon közeli eh, kapcsolatban szeretnék eh, az IMKO-val és a parlamenttel továbbra is dolgozni. Köszönöm szépen azt is, hogy a kollégánk ezen fontos témában egy újabb eszmecserét és vitát szervezett meg. Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, mert a különböző vállalkozások, különösen a kisvállalkozások életképessége forog kockán, főleg a válsághelyzetben. Szeretném kifejezni tehát támogatásomat ezen irányelv tervezet felé és Weiler asszonynak nagyon köszönöm a kiváló minőségű munkáját, és azon nagy figyelmet, amelyet minden megjegyzésnek szentelt. Köszönöm a szakértőknek és a hozzászólásaikat két-három aggályra szeretnék most külön hangsúlyjal utalni. Először is a hatály igen nehezen tudom megérteni a magán és az állami ágazat közötti különbségtételt. Tudjuk, hogy bizonyos vállalatoknak számos ö, lehetőségük van arra, hogy nyomást gyakoljanak, mint például a helyhatóságok esetében, arra, hogy elfogadhatatlan fizetési határidőket alkalmazzanak hallgattuk, a kórházi ö, szövetség ö, képviselőit is, és úgy gondoljuk, hogy valóban ki kellene zárni a hatály alól bizonyos ágazatokat, védeni kellene például a kórházi ágazatot. Második megjegyzésem a szankciókra vonatkozik. Ugyanaz a kérdésem, ami az előadóasszonynak is a behajtási költségek esetében, hiszen a behajtási költségek függetlenül attól, hogy milyen összegű a tartozás, azonosak egy kérdésem nekem is lenne, nem elsőként teszem fel ezt a kérdést, az 5%-os kártérítési általányjal kapcsolatban. Persze, elrettentő erejűnek kell lenni ezen intézkedésnek, de azért valahol nem kívánatos hatása is lennének ennek az aránytalan összegnek, talán valahol inkább progresszív jelleggel kéne ezt időben arányosan megvalósítanunk. Köszönöm szépen. And thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási idejét. Hogyha majd biztos lesz, akkor nyilván több ideje is lesz. Megígérhetem, Mendez úr. Thank you, Chair. And I was... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a, a, a munkaanyagot. E, egy, e, egy eltitkolt pénzügyi rendszerről van itt szó, hát ehhez bankokra van szükség. Nem akarok nagyon a részletekbe menni, de lenne két kérdésem a szakértők felé. Az első, úgy gondolják-e, hogy, hogy meg lehet-e valósítani azt, hogy, hogy van olyan jogcím, amelyen meg lehet szerezni ezt a 40 eurót, anélkül, hogy bírósághoz forduljon valaki. Másodszor pedig beszéltünk a közös magánszféra egyenlő kezeléséről, az egyenlő bánásmódról. Ugye hányszor előfordul már, hogy például kihasználják a termelőket, már 15 szállítmány paradicsomot leszállítottak, mire az elsőt kifizették neki. Úgy gondolják-e, hogy esetleg az irányelvet, irányelvből rendeletet lehetne csinálni, mert akkor egyenlően kezeljük Európában mindenhol a vállalkozásokat. Nyilván tudják, hogy ha irányelvet fogadunk el, akkor 27 különböző megközelítés lesz a nemzeti jogba való átültetéskor. Talán ha rendeletet fogadunk el, akkor egységesebb bánásmódot tudunk biztosítani. Várom a szakértők véleményét. Elnök, köszönöm szépen. El kell mondanom, hogy ami a bankokat illeti, a bankok részvételét illeti, érdekes, hogy az ECOM bizottság tagjainkat külön ér, érdekli, az, hogy milyen banki ügyletekre van szükség ahhoz, hogy ezeknek az elfogadott irányelv kötelezettségeknek eleget tudjanak tenni. Simon úr a következő az utolsó hozzászóló. Pacta sum servanda, ugye ez egy régi római jog elv, ezt mindenhol érvényesíteni kell, de úgy látszik, hogy nem érvényesítik és különbséget teszünk a magán piaci résztvevők és a közrésztvevők között, de ennek megítélésében nincsen megfelelő alapunk. Úgy látom, hogy nem eléggé differenciáltan foglalkoznak azzal, hogy ott, ahol a közszféra van a piacon, és egy, ezzel egy időben a magánszféra is a piacon szerepel, ott nagy probléma merül fel, a magán szférával kapcsolatban, és nagy differenciálásra van szükség ahhoz, hogy hogy megfeleljünk ezeknek a kívánalmaknak. Nyilván a magán megrendelőknek ugyanolyan nyomásgyakorlási lehetőségeik vannak a szállítóik felé, mint a közférának. De miért így kezeli akkor az Európai Bizottság ezt a kérdést. A magán piaci résztvevőket nem vonja be az irányelvbe hogyha én ettől eltekintek, akkor azon a területen, ahol a magán és a közféra együtt szerepel fair és szabad európai jognak megfelelő versenyben, szerintem ezen a területen torzítjuk a piacot a közféra kárára meg kell néznünk, hogy van-e erre egyáltalán jogalap, és hogyha az Európai Bizottság milyen alapon javasol piac torzítást, és mennyiben értelmesek, józanok ezek a javaslatok. Rüle asszony, felvetette azt, hogy az irányelvet újra kellene gondolni. Én ezzel egyetértek, és nyilván sokan egyetértenek vele. És itt most hasonlóan Punstein úrhoz, akit szerintem egy kicsit félreértettek a kollégák. Őt is támogatni szeretném, tehát olyan számlákról van szó, amelyek vizsgálhatók, amelyeket vizsgálni tudnak a nemzeti vizsgáló hatóságok, nem akármilyen számláról van szó. És végig kell gondolni még egyszer a büntetések mértékét, és harmadszor pedig a rendes késedelmi kamatok és a büntetés közötti különbséget végig kellene gondolnunk, mert itt úgy látom, hogy a büntetés, abból indulnak ki, hogy a büntetések pausál késedelmi kamatok. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen a hozzászólását, és akkor most kérem a szakértőket, hogy válaszoljanak. Nekik is két percet tudnánk adni nem fogjuk ezt ostorral betartatni, de hát azért mihez tartás véget. Tessék! Ja, tack så mycket. Ehm, ja. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a kérdést eléggé alaposan megvitattuk, talán egy dolgot érdemes megemlíteni. Az 5%-ról beszéltünk, és a bevezetőmben említettem egyébként a svéd megközelítést. Nagyon sokan megkérdőjelezték ezt, Sokan említették a vitában egyébként, hogy túlságosan magas ez az összeg. Tehát, hogy egy alacsonyabb összegről kellene indítani, és 5% legyen a maximum. A késedelmes fizetésnek az okairól is esett szó, de azt nem szabad elfelejteni, hogy vannak jogi eszközök, már érvényben lévő jogi eszközök, ugyanis hogyha a fizetést nem valósítják meg, akkor muszáj valamilyen jogi eszközhöz fordulniuk az embereknek, akár bírósághoz. Annak érdekében, hogy érvényesíthessék a fizetési kérvényüket, mégpedig egy bírói végzés keretében. Tehát vannak már eszközök arra vonatkozóan, hogy a kifizetést megkapják. Beszéltünk az egészségügyi ágazatról, sokan szóltak erről. Nagyon sok magánszereplő is van Svédországban az egészségügyben, illetve hát nyilván állami szereplők is. Egy nagyon furcsa helyzetet kíván teremteni ez a javaslat velük kapcsolatban, aztán pedig a közszereplők Itt megint csak vissza kell térnünk az 5%-os általányhoz. Arra kell bátorítani az embereket, hogy időben fizessenek, hogy egyáltalán nem erüljenek föl ezek a, le, e, ezek a problémák, nehézségek. De nyilván valahol el kell kezdenünk a munkát. Köszönöm szépen, Funstein úr! Köszönöm szépen! hogy lehetőséget kaptam arra, hogy egyes kérdésekre válaszoljak, és végig gondoljuk eh, eh, ezt a kérdést. Nagyon sok kérdési kérdést csokor eh, merült itt föl, megpróbálok néhányra kitérni, amely szabályokra, amelyek már érvényesek. Németországban 30 napos határidő érvényesül, az a, tehát a vizsgálható számla beérkezésétől kezdve 30 nap, mert innentől kezdődik, tehát a, a számla beérkezésétől kezdődik a határidő, innentől ketyeg az óra. Viszont problémák vannak az építési szektorban betartani a 30 napot. Ott lehetőség van arra, hogy részletfizetéseket eszközöljünk, ezek 18 napon belül érvényesek, és a végső fizetés, a végső össze, végösszegre, vagy a maradik, fennmaradó összegre még két hónap áll rendelkezésre ennek a kifizetésére. És ebben a 60 napban kellene maradnunk ezt meg kell próbálni érvényesíteni, hiszen idő kell arra, hogy, hogy vizsgáljuk meg a számlákat, a kifizetéseket engedélyezzük. Egy példát említettem, lehet, hogy nem voltam egészen világos. Amikor például megkérdezzük a vállalkozásokat, a vállalkozások azt mondják, hogy a közféra nem fizet pontosan, akkor lehet, hogy éppen erre a, ezt a építési céget is megkérdezték, amely két évvel később két évvel később küldte ki a számlát, de a számla megérkezésétől kezdve 60 napon belül voltunk a kifizetéssel, de hogyha 30 nap lenne a szabály, akkor ugyanolyan problémát jelentene ez nekünk, mert a 30 napot viszont túl léptük. Úgyhogy ezt az elvet mindenképpen fel kell vetni. Ami a költségkalkulációkat illeti, szerintem a költségvetésbe ezt mindenképpen eh, beleterveznék a kommun, az önkormányzatok, hogyha ez lenne a szabály, ha az 5%-os büntetés lenne a szabály, persze most még nem ez a szabály, és ezért most még nem tervezzük bele ezt a költségvetésbe, de ha ez lenne, akkor beleterveznénk. Egyébként én a 60 napot, én a 60 napot javaslom. Szerintem a késedelmi kamatokkal kapcsolatban nincsen problémájuk a településeknek, hogyha tényleg késedelemre került sor. Köszönöm szépen. Pot Mögele asszony. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az e- a bizottság tagjai nagyon intenzíven foglalkoztak ezzel a kérdéssel, ez kiderült a kérdésekből is, köszönöm ezt e, az érdeklődést. Nagyon sok dologra nem kell kitérnem, amit az előttem szóló már elmondott. Egy dolgot azonban említeni szeretnék. Nagyon különbözőek a helyzetek az egyes tagállamokban, ami természetesen az a abból is adódik, hogy az európai irányelveket hogyan hajtják végre. Az egyes tagállamokban önök foglalkoznak az Európai Bizottság scoreboardjával is. Nem csak a végrehajtásról van itt, nem csak az átültetésre kellene odafigyelni, hanem a végrehajtásra is az értékelés során. Tehát kérem, hogy ez egy javaslat részemről, hogy kövessék figyelemmel az irányelvek alkalmazását. Vannak jó példák, például Hollandia, tudjuk ezt a kollégáinktól, és vannak más országok is, is, eh, ahol nincsen semmi probléma 30 nappal. Más országokban viszont van. Azt hiszem, hogy itt a jó gyakorlatból lehetne tanulni, a tapasztalatcserét eh, kellene folytatni egyes eh, országokkal, a települési önkormányzatokkal. Végig lehetne gondolni, hogy mit lehetne tenni a helyzet javítása érdekében. De azt hiszem, hogy európai szinten jól végig kell gondolni azt, hogy mit kell európai szinten szabályozni, és mi az, ahol a tagállamokban már vannak jó szabályok nemzeti szinten, és itt a szubszidiaritás elvének érvényesítése mellett fenntartani ezt a nemzeti szabályozást, hogyha jó gyakorlat bevált. Köszönöm. Az egészségügyi ágazatban abból kell kiindulni, hogy kiknek sikerült valóban megoldani ezt a problémát. Itt Hollandiára történt utalás. Inkább azt kellene megvizsgálni, hogy hogyan sikerült megoldani mindezt az Egyesült Királyság példáját is, az északi országok példáját is említettük, ahol az egészségügyi ágazatnak nincsenek igazából nehézségei. Második gondolat. Az egészségügyi szektor elemzésével kapcsolatban persze nem elévült szám adatokra gondoltam én itt most. Effective of European Legislation uh, uh, uh, Late payment uh, tanulmány tíz évvel ezelőtti adatokra utal. Az 5%-os uh, kártérítés alkalmazása az egészségügyi ágazatban óriási uh, határidőkkel dolgoznak az egészségügyi intézmények, de miért? Mert állami finanszírozásból élnek, és szabad kézzel nem rendelkeznek. Nincs igazából lehetőségük addig fizetni, amíg ők meg nem kapják a támogatást, úgyhogy végleges megoldást kell keresnünk. Köszönöm. Uh, now, just looking at the time, I know... Jó, most megnézzük az időt egy pillanatra. Tudom, hogy az első ö, szakértői kör is szeretne hozzászólni az eddigi megjegyzésekhez. Egy percet tudok adni ö, önöknek egyesével, úgyhogy ö, tessék, Butters úr kezdhetik. Köszönöm szépen, tulajdonképpen csak egy kérdést kaptam Gebhardt asszonytól, mégpedig az 5%-os általánnyal kapcsolatban, és hogy miért gondolom azt, hogy aránytalan. Talán jobb szó lenne az az, hogy önkényes, nem pedig aránytalan. Azt gondolom, hogy az egyes eseteket meg kellene pontosabban vizsgálni, hogy milyen összegről van szó, milyen szintű a késedelem. Ezért gondolom, hogy túlságosan önkényes ez az összeg. Aztán az egyes hatósági képviselőktől hallhattuk azt is, hogy ez tulajdonképpen csak súlyosbítja a problémát, nem pedig orvosolja azt. Szerintem ezen el kellene gondolkoznunk. Nyilván a közszektornak nem tudom figyelembe venni az összes magyarázatát. Azt említették, hogy a helyi hatóságok adókból tartják fenn magukat, tehát ezt gondolom, hogy felelősen kell eljárniuk. Ugyanez vonatkozik bármilyen üzleti vállalkozásra, csak úgy szabad szerződést kötni, hogyha tudják, hogy megvannak rá a források. Tehát ezt az 5%-ot, ezt én magam egy felső határnak tartom. Hendrik úr, köszönöm szépen, elnök úr. Gebhardt asszony kérdése igazából a bizottságnak lett intézve. Szeretnék egy dolgot kiemelni, hogy mi nem azt kértük, hogy tegyenek különbséget a nagyvállalatok és a KKV-k között. az egyetlen, az az egyetlen dolog, amit kértünk, hogy úgy írják meg ezt az irányelvet, hogy vegyék figyelembe a KKV-ket. Másodszorban pedig, ami De Jong úr kérdését illeti, illetve Manders úr kérdését, hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha a B2B szerepel ebben a szövegben, nyilván mindig találunk olyan ágazatokat, amelyek nem értenek egyet. De pontosan ez a probléma a késedelmes fizetéssel, ugyanis ennek dominó hatása lesz az összes többi ágazatra vonatkozóan is. Ami pedig Manders úr kérdését illeti, tehát, hogy nem lenne jobb egy rendelet ebben az esetben, szerintem ez nagyon okos javaslat. Azt hiszem, hogy az irányelvnek az egyik előnye az, hogy belső piacra vonatkozik, illetve a KKV-kre, főként azokra, amelyek exportálnak, nekik olyan szabályokra van szükségük, amelyek érvényesek minden országban. Köszönöm szépen. Egy rövid percem van arra, hogy reagáljak hát asszony kérdésére. Igen, azon dátumok, amelyekre utaltam, a magán ágazatra, a magánszektorra, a közegészségügyre vonatkoznak. Ami viszont mármint az állami szektora vonatkoznak a magánszektorban, viszont a fizetési határidőket jobban betartják, 50%-a időben érkezik be a fizetéseknek, és 25%-uk 30 nap pont belül fizet. Igazából a magánszektor az, amelyik leginkább érintett, hiszen a hatóságok késedelmes fizetéseket eszközölnek, és így a vállalkozások a kutatásfejlesztésben nem tudnak igazán befektetni. 25%-a a magánvállalkozásoknak azért megy csődbe Olaszországban, mert késedelmesen érkeznek be a fizetések. Nem tudom, hogy a hatóságok esetében a helyhatóságok esetében hányan jutnak csődbe egy ilyen késedelmes fizetés miatt? Köszönöm szépen akkor most a szakértőknek a kiváló előadásokat, és hogy válaszoltak kérdéseinkre. Nagyon örülünk, hogy eljöttek, és hálásak vagyunk hozzájárulásukért. Most pedig akkor Brickman asszonyt kérem, az Európai Bizottság igazgatóját, hogy válaszoljon. Tudom, hogy rettenetesen sok kérdést tettek fel önnek, de kérdezném, hogy körülbelül 5 perc elég lenne, hogy most válaszoljon, aztán pedig a két jelentéstevőt kérném meg, hogy zárják le a vitát, és végezetül pedig Weiler asszonynak fogom megadni a szót, hogy lezárja a vitát. Tehát akkor Brinkman asszony, parancsoljon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais, au nom de la Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani mind önnek, mind pedig az jelentéstevő asszonynak ezen eszmecsere megszervezésért. A mai vita is bemutatta, hogy milyen ö, színes skálán mozognak ö, a megítélések a késedelmes fizetéstek tekintetében Európában. És hogy milyen ö, számos megoldást lehet ö, javasolni, és a jogalkotó által elfogadni az Európai Bizottság, mint ahogy arra már néhányan utaltak ma a teremben, úgy véli, hogy igen nagy jelentőséggel bír ez a, ez a javaslat a kis és középvállalkozások helyzetének javítására, és igazából központi helyet foglal el magában a kisvállalkozói intézkedés csomagban, a Small Business Act dokumentumban is. A munkadokumentum, amelyet az előadóasszony előterjesztett, és amelyet az előttem szólók kiegészítettek, bizonyos aggályoknak adtak hangot. Három elemet emelnék ki különösen, amelyek ö, ö, különleges figyelmet igényelnek majd az, tár, az együttdöntés eljárás folyamán egyetértünk abban, hogy azon kérdések, amelyekre utaltunk, alapvető fontosságúak, amelyet az együttdöntés során a jogalkotók ö, szempontjából megfelelő megoldásokkal kell kezelni. Először is. Az eltérő ö, elbánás a hatóságok és a magánvállalkozások között a bizottság valóban eltérő módon kezelie két ágazatot, legitim módon vetődik fel tehát a kérdés, hogy jogosan történik-e mindez. Tehát, hogy jogos-e az, hogy a szerződéses szabadság elvét korlátozzuk abban az esetben, amikor egy vállalkozás és egy hatóság szerződéses kapcsolatáról van szó. Ezt a kérdést különböző szempontokból tudjuk megvizsgálni. Először is jogi szempontból a szerződés és a másodlagos jog, mint olyan már eltérően kezeli magát a magán és az állami ágazatot. Úgyhogy ez nem egy alapvető újdonság itt. A szerződés szabadságánat, mint elvet már a, a, a például kifejezetten a közbeszerzések területén is másként kezeljük, hiszen csak a, az állami hatóságok esetében kodifikáltuk. A jogalkotó úgy véli, hogy egyes esetekben az alapvető, igen fontos elvet um, picit módosítani lehet, amennyiben a közérdek ezt így kívánja más aspektusokra is utalnék, nem csak a jogi aspektusokra. Igen, kritikus a helyzet ugyanis a vállalkozások és hatóságok szerződési joga esetében. Minden közmeghallgatás rámutatott arra, hogy alapvető fontosságú problémáról van szó, így a bizottság jogosan úgy érezte, hogy meg kell válaszolnia a e kérdésre. Úgy vélte a bizottság, hogy különleges intézkedések, eltérő intézkedések foganatosítására van szükség. És mi tartjuk magunkat ahhoz az alapgondolatunkhoz, hogy jogosan tesszük a, a, ezen megkülönböztetést. Amikor a, B2B, illetve vállalkozások és hatóságok közötti kereskedelmi kapcsolatokat kezelünk. Úgy véljük egyébként, hogy fontos reagálnunk azért is, hogy a belső piac kohézióját megtarthassuk. Az a jogalap, belső piaci jogalap, olybá vesszük tehát, hogy mivel eltérő hozzáállást mutatnak a különböző országok ezért a vállalkozások bevonása a közbeszerzésbe csak úgy lehetséges, hogyha a fizetési késedelem ellen fel tudunk lépni, hiszen alapvető akadályát képezi a késedelmes fizetés a belső piac működésének. Ezért szigorú szabályokat kell alkalmaznunk, hogy felléphessünk a hatóságok fizetési késedelmeivel szemben. Világos tehát, hogy alapvető okok vezettek ahhoz, hogy a belső piac megfelelő működését elősegítendő fellépjünk etéren. Számos más érvet tudnék most még felvonultatni, de erre nincs lehetőségem. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy az eltérő bánásmódot fenn kell tartanunk. Második nagy gondolat a fizetési határidő 30 napban való meghatározása. Úgy vélem, hogy a 30 napos fizetési határidő már jelenleg alkalmazásban van számos tagállamban. Ha az egyik tagállamban lehetőség, miért ne lenne ez lehetőség egy másik tagállamban is? Egyesült Királyság példájával élünk, ahol tíz napon belül fizetnek a hatóságok, Franciaországban 30 nap ez a fizetési határidő, Németország esetében 30 nap alatti fizetési határidőket alkalmaznak a hatóságok, tehát létezik már a megvalósulás, és ezt a 30 napos elvet szeretnénk fenntartani, alappillérét képezi a javaslatunknak. Az európai gazdaságélénkítő terv kifejezetten kiemeli, hogy a tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hatóságok egy hónapon belül fizessenek. Megértettem azon aggályokat, amelyek az 5%-os kártérítésre vonatkoztak azt mondtuk, hogy aránytalan és igazából öntörvényes, ilyen alapuló ez a javaslat. Hát persze, itt valahol inkább ösztönözni szeretnénk a hatóságokat arra, hogy határidőn belül fizessék ki a szerződéses szerződésben meghatározott fizetéseket, árakat, Persze át lehet még gondolni mindezt részünkről is, és a, a, az döntés másik jogalkotói partnere is bizonyára megteszi majd mindezt. Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott megoldást találjunk. A harmadik nagy tematika pedig, ha van még erre időm, akkor az állami kórházak kérdése tudatában vagyunk annak, hogy a kórházak kezelése, irányítása sokkal nehezebben megoldható, hiszen bizonyos tagállamokban az állami támogatást csak igen késedelmesen kapják meg a kórházak. Más tagállamokban pedig más szolgálatoktól érkezik be a pénzügyi finanszírozás. Ezért igen nehéz a kórházaknak, állami kórházaknak néha a beszállítóikat kifizetni. De hát igazságos az, hogy a beszállítók legyenek az áldozatok, amiatt, hogy egyes tagállamok kórházi belső szerveződése olyan, hogy erre képtelen valahol a kórházak, állami kországok belső szervezetét kellene úgy megvalósítanunk és úgy finomítanunk, hogy, hogy ne valóban a beszállítók váljanak áldozattá. Ami a késedelmes fizetéssel kapcsolatos javaslatot illeti egyik sarkalatos pontja pontosan az állami kórházak kérdése. Elnézést, ha túlléptem, elnök úr, a, a felszólási időmet. Nagyon bőkező volt bőkező voltam önnel, ugyanis nagyon fontos dolgokat mondott, és nagyon várjuk önnel az együttműködést. Akkor most várom a záró megjegyzéseket a jelentéstevőktől, illetve a véleménykészítőktől. Nem tudom, hogy Diangelis úr vagy Baldesser úr szeretnének-e hozzászólni. Ki szeretne először Baldesser úr, tessék? Grafico. Ritengo che non sia én igazából távirati stílusban szólnék. Való igaz, hogy valahol a hatály esetében most még nem értük el a kívánatos hatást, és meg kell erősítenünk a jogszabályt. Elég ö, egyedinek találom azt, hogy jobban foglalkozunk az irányelv hatásával, a, a helyhatóságok esetében, az önkormányzatok kérdésében igen, sok mindenről hallottunk ma, de furcsa az, hogy azon országok, ahol a legjobban működnek a dolgok, azok az országok aggódnak igazán, nem pedig azok, ahol igazából a dolgok nem igazán működnek jól. Néhány apró gondolatot hagy említsek még meg. Nem szabad kizárni annak lehetőségét, hogy esetleg más határidőket is betervezzünk egyes szerződések keretében, viszont korlátoznunk kell a derogációk lehetőségét a különleges körülmények esetében. Egyensúlyt kell találnunk a szerződéses szabadság, valamint a szabályozás között. Való igaz, hogy további határidőt kellene beterveznünk, amikor a 30 napon túlmenő fizetés Erufe. fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövidre fogom. Nagyon érdekesnek tartottam a vitát, nagyon fontos kérdések merültek, merültek fel. Ezekre természetesen még ki kell térnünk ahhoz, hogy jó megoldást találjunk. Az Európai Bizottság szövegét erősíteni kell, hiszen a 2000-es 35-ös irányelv nem oldotta meg a problémákat, azokat a problémákat, amelyek még mindig nehézségeket okoznak. Két dolgot tartok különösen fontosnak. Azt gondolom, hogy az eltéréseket, a kivételeket korlátoznunk kell. Jogbiztonságra van tehát szükség. Másodszor pedig Ami a határidőket illeti, nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban szülessen meg ez az irányelv, és be is lehessen tartani a rendelkezéseit. Óvatosnak kell persze lennünk. Azt gondolom, hogy többet eh, nem kell mondanom, mint azt, hogy fontos és szükséges, az, hogy még egyszer mélyebben foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, főleg azért, mert a KKV-k különösen érintettek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm a jelentéstevőknek, hogy hozzászóltak, és köszönöm szépen a hozzájárulásukat. Most pedig megadom a szót szorgalmas és keményen dolgozó jelentéstevőnknek, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát igen, keményen dolgozunk. Nagyon érdekesnek tartottam ezt a meghallgatást, különböző álláspontokat meghallgathattuk. És először is szeretnék, szeretném megdicsérni az Európai Bizottságot, amellett, hogy nagyon sok, nagyon sok kritikát kapott. Hát alapvetően két, évvel, két évet késtek a, javaslat benyújtásával, de legalább megérkezett a javaslat. Ami a hatástanulmányokat illeti, a brit kormány és más szervezetek is készítettek különböző hatástanulmányokat, és itt szerepel az, hogy a késedelmes fizetés valóban nagy probléma az Európai Unióban, a tagállamokban. Különösen abszurd az, hogy egyes nemzeti mm, gazdaságélénkítési programok, programokat ez ellehetetlenít. Az elkövetkezendő héten az árnyék jelentéstevőkkel különösen három pontot fogunk megtárgyalni. Egyrészt az hatáját az irányelvnek. Úgy érzem, hogy hogy fontosnak tartja mindenki azt, hogy a 17-es és a 18-as közbeszerzési irányelvet vegyük be az irányelv hatája alá, és a magánkórházakat is nem azért, mert azok amúgy is pontosan fizetnek, hanem azért, mert nem lehet diszkriminálni az állami kórházakat, vagy az önkormányzati kórházakat. Sem most, se később. Úgyhogy ezekben úgy érzem, hogy az én álláspontomat támogatják. Van azonban egy másik dolog, amiben nem érzem a támogatást, az az, hogy a B2B-t úgy látom nem akarják bevonni a hatály alá. A bizottság nem akarja ezt megtenni, és nem értem, hogy miért nem. Miért van az, hogy a magán tranzakciók esetében megpróbálják elkerülni ezt a kérdést? Én sem gondolom, hogy a fogyasztókat, az egyéni fogyasztókat be kellene vonni a hatája alá, ez nem is aktuális kérdés. A másik pont, amit meg fogunk tárgyalni az árnyék jelentéstevőkkel, azok a büntetések. Eh, ahogy Foszt Holland is mondta, hogy intelligensebb, ügyesebb rendszert kell kidolgozni a büntetésekkel amelyek, amelyek hatékonyabbak kell, hogy legyenek, de, ha, de, de büntetésre mindenképpen szükség van, szankcióra mindenképpen szükség van, mert különben ez nem fog működni. A harmadik pont a 30 napra vonatkozik. Ez nagyon szigorúnak tűnik, de hogyha elolvassák az irányelvet, a jogi bizottsági kollégámnak teljesen igaza van, több mint egy joghézag van ebben, több mint egy kiskapu van benne, itt erre oda kell figyelni. Egyeseknek lehet, hogy ez még nem tűnt föl, mm, de ez nagy probléma. <clears throat> Persze lehet indokolt esetekben kivételeket meghatározni, de ezek tényleg megfelelően indokolt kivételekkel, hogy legyenek. Mendes úr esetleg rendeletet akart az irányelvből csinálni. Hát, hogyha a nemzeti hagyományokat, a nemzeti adottságokat figyelembe akarjuk venni, akkor ezt eh, eh, rendelettel már nem tudjuk megoldani. Ez kár, káros lenne szerintem, de beszélhetünk erről. Érdekes, hogy Németországban a kézműves kamarákban van egyeztető eljárás, vagy mediátori eljárás, mielőtt bíróságra kerülne az ügy. Más országokban is vannak ilyen mediátori eljárások, mielőtt nagy perértékű ügyekkel bírósághoz fordulnak a felek ezt szerintem meg kellene tartani, és, de ezt rendelettel nem tudnánk megtartani. Ami a jó gyakorlatokat illeti, persze mindenhol körülnézünk. Azonban Brinkmans azt mondja, hogy nekem nem elegendő az, hogyha azt mondjuk, hogy a BTB-t nem vonjuk be a hatály alá, mert vannak más intézkedéseink is, például egy reklámkampány. Hát ez azért nem elegendő fontosnak tartom, hogy jó példákkal járjunk elő. Ami a holland példát illeti, itt ez emellett meg kell neveznünk a brit példát is. Itt nagyon érdekesen használják a blaming and shaming Mm, elvét, de pozitív oldalon, tehát fordítva, hogyha pontosan fizet egy cég, akkor erre kap egy tanúsítványt, és ezzel reklámozhatja magát és a szolgáltatását. De ezek megint csak nemzeti sajátosságok. Megállapítottuk, hogy bizonyos vannak olyan kultúrák az Európai Unióban, inkább a déli népekről beszélek, bár nem mindenképpen csak ott, minden területen késedelmesen fizetnek, nem csak a magánágazatban, hanem a közágazatban is. Máshol, mondjuk Finnországban mind a két területen pontosan fizetnek, úgyhogy itt is a kultúrákat meg kell nézni. Nagyon érdekes, hogy nem éppen arról van szó, hogy az új tagállamok külön, különösen késedelmesen fizetnének. Nem ez a helyzet. Arbeit vor uns. Um... Zum Zeitplan. Nagyon sok munkánk van még tehát. Natürlich auch nach dieser Anhörung. Ezután a meghallgatás után is úgy gondoljuk, hogy nem szabad ezt az irányelvet nagyon elhalasztani, hiszen már több mint két éve esedékes ez az irányelv és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jogi szakbizottságot bevonjuk ebbe a munkába, és az eredeti ütemtervet ugye nem tudjuk betartani, nem tudjuk még a fordításokat időben elkészíteni az eredeti tervek szerint. Két-három-négy hetet még azért várnunk kell, Eh, ahhoz, hogy az Európai Bizottsággal komolyan és nyitottan tudjunk beszélni a, nyitott, a meg nem oldott kérdésekről. Köszönöm. Uh, well, I'd like to, uh... Nos, én magam is szeretnék köszönetet mondani Barbara Weilernek, hogy levezeti ezt a folyamatot. Kitűnő volt ez a meghallgatás, köszönetet mondanék minden kollégának ezért az energikus részvételért, és köszönöm a tolmácsoknak is, hogy egy kis időt adtak még nekünk. Emlékeztetném a bizottsági tagokat arra, hogy háromkor kezdjük délután, a bizottság előadását meghallgatjuk, majd a fogyasztóvédelmi vívmányok végrehajtását, végrehajtásáról. Nagyon fontos, hogy ezt a témát szorosan figyelemmel kísérjük, úgyhogy köszönöm mindenkinek, berekeztem az ülést.